Buonasera. Jó napot kívánok. Kezdjük meg az ülést. Benvenuti a tutti, diamo inizio. Mindenkit üdvözlök. Kezdjük meg tehát szakbizottságunk ülését. Nagyon sűrű a napirendünk ma és holnap, tehát kezdjük el az ülést késedelem nélkül. Először is tájékoztatni szeretném önöket a szakbizottság különböző tagjai már beszéltek velem erről a dologról, mégpedig arról a lehetőségről, hogy egy szóbeli kérdést nyújtsunk be, és ezt az Európai Bizottsághoz intézzük a 2009-2010-es költségvetés felülvizsgálata tárgyában. Ez az első dokumentum, amelyet még nem fogadtak el, de már Barroso bizottságelnök aláírta nagyon sok aggodalmat és félelmet keltett. Csak arról tájékoztatnám önöket, hogy holnap délelőtt 9 órakor a koordinátorokkal együtt döntünk azt illetően, hogy benyújtunk-e szóbeli kérdést, avagy sem ezzel a témával kapcsolatban. Akkor is, hogyha ismétlem, ezt a dokumentumot a bizottság még nem fogadta el, a holnap délutáni szemináriumunk lehetőséget biztosít majd arra, hogy Fischer biztos asszony reagáljon, aki még nem fejezte ki véleményét ezzel a dokumentummal kapcsolatban, de a javaslatok hordereje és ezen javaslatok kihatása széleskörű aggodalmat keltett. Tehát holnap a koordinát, koordinátorokkal együtt megvizsgáljuk, hogy benyújtsunk-e szóbeli kérdést ezzel a témával kapcsolatban az Európai Bizottsághoz intézve. Ma a szakbizottsági ülést azzal kezdjük, hogy már a Lisszaboni szerződés december 1-től hatályba lép, éppen ezért nagy örömmel kezdem a mai szakbizottság ülést oly módon, hogy kiemelem hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés számára milyen nagy jelentőséggel bír a Lisszaboni szerződés hatályba lépés. Ezt már több alkalommal kiemeltük, és nyilvánvaló, hogy azon ágazat számára, amivel mi foglalkozunk, nagyon nagy jelentőségű, hogy vállaljuk mindazt a felelősséget, amelyel, ezt a, amelyel ez a Lisszaboni szerződés felruház minket, hiszen ez nagyon fontos lesz beavatkozásunk javaslataink szempontjából, munkánk szempontjából, hogy számot vessünk azzal, hogy a szakbizottságnak ugyanolyan hatásköre lesz ebben a kérdésben, mint a miniszterek tanácsának, és éppen ezért nagyobb a felelősségünk, ugyanakkor nagyobb szerepet is játszunk, kezdeményező szerepet, amelyel élünk is kell együtt. Tehát elfogadjuk a, az alábbi ülések jegyzőkönyvét, hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban kifogások ezen ülés végéig, Nos, elfogadjuk tehát a 2009. október 12-i, illetve szeptember 29-30-ai ülések jegyzőkönyvét. Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülést szintén nyomon lehet követni, közvetlen előadásban az interneten, megvan valamennyi fordítás, valamennyi nyelven, köszönetet mondok ezért a tolmácsoknak. Négyes pont eszmecsere az Európai Tejtermékszövetséggel, az EDA-val. Ez az Európai Tártalmelők Szövetsége, és az ágazati termelők érdekeit védi, valamint az európai intézményekért, tehát a bizottságét, a parlamentet és a tanácsért, ugyanakkor a nemzetközi szervezetekért is, tehát az Codex Alimentariusét és a WTO-ét. Az EDA, e a tejipari ágazat érdekvédelmi szervezete, és nagyon fontos témákkal foglalkozik, az egészségügyi szempontok, az élelmiszerbiztonság, és a piac fenntarthatósága és irányítása, amely egyben az európai közös mezőgazdasági politika része is. Éppen ezért Werner Bach urat üdvözölném, aki az Európai Tejtermék Szövetség igazgatója, elnöke, és be fogja mutatni ezt a szervezetet, valamint a tejipari ágazatban nemrégiben bekövetkezett fejleményeket, változásokat. Jó lesz megismerni elképzeléseit, az R volatilitás tárgyában. Köszönöm, Bakur, öné a szó. Mr. Chairman? Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a meghívásért az Európai Tejszövetség meghívásáért, és szeretnék áttekintést adni az európai tejipar helyzetéről. Ahogy említette is elnök úr, Brüsszelben székhely, székel a mi szervezetünk, az EU tagállamok tejipari vállalkozásait képviseli a tejfeldolgozó ipar körülbelül 120 milliárd eurós forgalmat realizál évente, és körülbelül 400 ezer dolgozóról van szó. Több mint 90 százalékát az Európai Uniós tejnek a mi cégeink dolgozzák fel az EDA képviseletében. Tehát nem csak élelmiszeripari szektorról van szó, mert hosszú évszázadok óta alapvető hozzájárulásunk az európai polgárok kiegyensúlyozott, egészséges életmódjához, ugyanakkor a szociológiai struktúrának is fontos meghatározói vagyunk a vidéki területeken. 2000 2009 eh, júliusában az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy a tejpiac 2008. decemberre óta eh, jelentős romlást, helyzet romlást élt meg, és eh, még soha nem látott mértékű kedvezőtlen helyzet alakult ki. 2008-ban a tejtermékek ára jelentősen emelkedett, így a vajé és a tejporé 45 euró centig emelkedett a felvásárlási ár. Aztán 2008 után zuhantak az árak 20-25 eurócentre literenként. Ezen kívül különböző EU tagállamokban azt tapasztaltuk, hogy messze elmaradt a tejtermelés az EU tejkvótától. Sok vita alakult ki arról, hogy mi legyen most az EU tejpolitikájával. A 2003-as KAP reform és a félidős helyzetfelmérés változásokkal honosított meg. A változtatásokról szóló döntés belső EU szempontok alapján, illetve világpiaci fejlemények alapján került elhatározásra. Az EDA számára a friss piaci fejlemények nem indokolhatják a közös mezőgazdasági politika ilyetén megváltoztatását, mármint ami történt 2003-ban és a félidős felülvizsgálatnál. Az Európai Unió a legfontosabb tejpiac a világon, földrajzi és klíma okoknál fogva is. Az EU nagyon sok régiója nagyon kedvező a tejtermelés szempontjából vezető szerepe van az EU tejiparának a világban már hosszú évek óta, és a jövőben is jövedelmező szektort kívánunk fenntartani. Az európai szektor egyik meghatározó tulajdonsága, hogy nagyon sokféle, nagyon különböző struktúra játszik szerepet benne. A kiskereskedőktől jut el a termék a fogyasztókhoz, ugyanakkor a catering és az out of home szolgáltatások is igénybe veszik a tejtermékeket vásárolják, és tengeren túlra is, illetve külföldre is sok jut belőlük kis, közepes és nagy gazdaságok is termelnek tejet. Vannak tejre szakosodott gazdaságok, és olyan gazdaságok, amelyek mást is termelnek. Nagyon sokféle termék kerül ki a feldolgozó iparból. Vannak regionális, nemzeti jellegű termékek és nemzetközi fontosságúak. Nagyon sokféle az ellátási lánc is. A szektor termékei között magas hozzáadott értékű termékek is találhatna, találhatóak de nagyon nagy részt tesz ki a versenyhezetben lévő, könnyen összehasonlítható áru tejtermékek kategóriája. Tej, por, folyékony tej, illetve általános sajt termékek. A szektor versenyképességét jelentősen befolyásolják ezek a határozatok, döntések, 80%-ban a tej ára határozza meg a feldolgozóipari termékek nagy részének árát. Az energia árak és a kiszerelés ára teszik ki a fennmaradó részt. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a gazdák, akik beszállítói a feldolgozó iparnak jelentős kapacitással rendelkeznek szövetkezeteik révén. Egy mindenkire ráhúzott egységes megoldás nem működőképes egy ilyen rendszerben. Véleményünk szerint az Európai Unió nem határozhatja meg az egész teiparban alkalmazandó általános szerződés mintát, hiszen nagyon sokféle a termelői lánc és a fogyasztói kapcsolat. Egyetlen közös, egységes megoldás sem tudja figyelembe venni a nagyon különböző körülményeket, amelyek között az egyedi gazdaságok és feldolgozók működnek ha az EU politikai kezdeményezései, mint például a szerződéskötésre tett, eltorzítják a piacot, akkor minden bizonyal a fogyasztók fogják ennek megfizetni az árát. A tejtermelők nem szeretnék, hogy az EU beleavatkozzon az ár meghatározásra a termelők és a feldolgozók között, és minden olyan jogszabályalkotási kezdeményezés, ami erre irányul, egyensúlyhiányokat hoz létre, és torzítja a piaci viszonyokat. A tejipari kap reform alapján a fogyasztási cikk piac határozza meg a farm kapuban számított, a gazdaság szintjén számított tej árakat. 2007-ben és 2008-ban nagyon sok problémát tapasztaltunk a tagállamoknál. A fogyasztói árak felmentek, később tehát a rendelkezésre álló adatok szerint az EU nyerstejpiaca hatékonyan működik, és a gazdák megkapják a megfelelő árat a tejét. Az EDA véleménye szerint nincs annak alapja, hogy a nyers tejpiacon beavatkozzanak, viszont meg kell adni az eszközöket a piaci szereplőknek arra, hogy jövedelmezők maradjanak. Tisztelt elnök úr, az EDA felkérte a Korki Egyetemet, hogy az árstabilitásról készítsenek tanulmányt. A múlt hónapban készült el ez a tanulmány, és az EDA websájtján hozzáférhető 2003 óta a tejpiaci áringadozás sokkal kisebb volt az EU-ban, mint a világpiacon. A kap tejpiaci részvételének leépítésével az árak sokkal ingatabbá fognak válni. Bizonyos mértékig ez az áringadozás kívánatos, de a szélsőséges áringadozás már nem kívánatos. A szélsőségesen alacsony és a szélsőségesen magas árak egyaránt zavart okoznak a piaci körülményekben egy ingadozó piac működtetése válságkezelési eszközöket igényel, szerződés, ellenszerződés, előszerződés, biztonsági, biztosítási politikák, mindezek nem fogják csökkenteni az ingadozás mértékét, de a kockázatokat a piaci szereplők számára mérsékelhetik. Az NDA felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzanak ki egy biztonsági háló jellegű intézkedés csomagot a nagyon alacsony árak esetére, illetve egy csomagot arra, hogy nagyon magas árak esetében legyenek tartalékok, mert mind a két szélsőség káros a piacra nézve. A hatékony és jövedelmező tejpiac hoz elengedhetetlen, hogy az EU-nak stabil legyen a politikája. A 2003-as kapreform és a félidős felülvizsgálat egyértelmű politikai iránymutatásokat határozott meg. Ezek mellett kell folytatni a munkát az EU-nak. Az EDA számára a különböző tagállami intézkedések, amelyek újra államosítanák a tejszektort, nem csak a piaci beavatkozással, hanem a közvetlen kifizetések közötti eltérésekkel csökkenthetik a minőséget, és nem lesz egységes a terep tejipar piac irányult kell legyen. Ehhez olyan eszközök kellenek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ágazat megfelelőképpen működjék a piacon. Ezért kérdez, kérjük az Európai Bizottságot, hogy holisztikus legyen a megközelítése, integrálja a különböző főigazgatóságok megközelítését, például a kommuni, a, ö, ö, mezőgazdasági termékek eh, minőségéről eh, szóló közlemény különösen fontos. Az európai termékek eh, minőségéről több információt kívánunk adni a fogyasztóknak. A különböző piaci, különböző piacokhoz, piacoknak megfelel a nekünk az általunk gyártott áruk skálája. Hogyha egyszerűsíteni akarunk, akkor ne felejtsük el, hogy a különböző ágazatokban rugalmasaknak kell legyünk, és a különböző kódexeknek meg feleljünk. Meg vagyunk rá győződve, hogy az EU szabályozás meg kell feleljen a különböző ágazatoknak, és a piac torzítását kell segítsen elkerüljön kötelező címkézés a származási országról a, ez a kötelezettség ellent mond az egyenlő esélyeknek. Az információ a kötelező címkézésről inkább összekeverni a cikk vásárlóját, és nem segítséget mutatna a fogyasztónak. Tényleg kell kapnia pontos információt a termékről, arról, hogy milyen régióban termelték az illető terméket. Három szinten ö, osztályozzuk a minőséget, és ezt meg is kell ö, tartani. Ö, ami a táplálkozást ö, illeti, és annak egészséges ö, voltat. Nos, az Európai Bizottság egy rendelet tervezeten dolgozik most folyik a vita arról, hogy milyen táplálkozási profilok vannak. Mindkét rendeletnél nagyon fontos, hogy a tejtermékeknél megmaradjon a lehetőség, hogy kommunikáljuk a termékek egészségi aspektusát a fogyasztóknak. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim a lehetőséget, hogy szólhattam a teiparról. Köszönöm. Grazie, grazie Mr. Bok. Köszönöm, Bok úr. Most pedig megnyitjuk a vitát. Rasmussen úr, a bizottság képviselője itt van velük a teremben, tehát kérem, hogy az eszmecsere után szóljon fel ő. Először is megadom a szót Megines képviselőnek. Thank you. Uh, köszönöm uh, szépen, elnök úr, köszönöm szépen Bak a prezentációt. Azt hiszem egyetérthetünk a, uh, ról azzal kapcsolatban, hogy a végletes áringadozás a fogyasztóknak, termelőknek egyaránt probléma. Szólna-e arról, hogy ön szerint milyen lenne a helyzet, hogyha 2015-ben nincs megfelelő piac támogatási rendszer, mert azt eltörlik. Egyetértek a zal kapcsolatban, hogy a mostani mechanizmusok továbbélését meg kell vizsgálni. Arról beszélünk, hogy a gazdák legyenek piacorientáltabbak. Ne felejtsük el, hogy a magas árak idején tervezik be a termelést, de a termelés már nem akkor történik meg, hanem később és akkor gyakran sem maguk alatt vágják a fát azzal, hogy túltermelnek. Arról is volt szó, hogy arról is beszélt, hogy milyen szerződések vannak, és kérte, hogy a bizottság ne folyjon bele abba, ami a termelők és a feldolgozók között zajlik. Végül pedig Kérem, szóljon arról, hogy a bizottságnak van egy olyan javaslata, hogy gyorsabban akarja eltüntetni a raktárkészletet, mint eddig. Ez nem túl ambiciózus szeretnék a termelők és azok, akik őket képviselik, hogyha a tejárak akadatról után emelkednének. Grazie, Megines. Köszönöm, Megines asszony. Nagyon érdekes kérdés volt. Kíváncsian várjuk Bokkelnök válaszát. Szekiereszki úr kért szót. Szeretném megkérdezni, hogy van-e, megvan ennek a következő információ. Mi a tulajdonforma azoknál a cégeknél, amelyek az EDA tagjai? a vállalatok hanyad része, a gazdálki hanyad rész szövetkezett ebben a szervezetben. Szólt a termelők befolyásáról a feldolgozásra. A gazdák és a feldolgozóknak a kapcsolata olyan, ami hogy leírta. Mi a kapcsolat a nagyvállalatok egyrészt és a termőfeldolgozók között? Nagy eladók pontosabban. Nem lehet itt teljesen kiegyenlíteni a dolgokat. Jól látom-e? Biztos vagyok benne, hogy meghallgatta a gazdáknak a véleményét ezekről a kérdésekről. Ezért szeretném megkérni, hogy megkérdezni, hogy hogyan látják ezt a feldolgozók, hogyan tudják a fluktuációt elkerülni a gazdák azzal, hogy betervezik a termelést, hogyan lehet stabilizálni az egész helyzetet. Megnéz asszony kérdése után még azt kérdezem, hogyan látja a jövőbeli perspektívák kvótákat. A kvóták folytatódnak-e 2015 után? Hogyan látja a versenyt az európai feldolgozók és a globális piac feldolgozói között? Köszönöm. Grazie, adesso la parola. Köszönöm. Most Albert Dess kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a beszámolót is, amit hallhattunk. Alapvetően semmi új nem volt benne. Olyan megállapotások voltak ezek, amelyek már régóta ismertek, és régóta halljuk őket. Azonban helyesen hangzott el, és erre szeretnék kitérni, hogy az nem kívánatos, hogy nagyon nagy ár ingadozások legyenek, de több információt szerettem volna öntől hallani, hogy hogyan képzel el egy ilyen rendszert, hogy meg lehessen akadályozni ezeket az áringadozásokat. Hiszen, hogyha vidékre megyek, akkor gyakran hallom a gazdálkodóktól, akiket személyesen ismerek, hogy foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy belépnek nagyobb tejgazdálkodói szövetkezetekbe, hogyha az árak továbbra is olyan alacsonyak maradnak, mint jelenleg. Tehát kell egy olyan hálózatot találni, amely extrém piaca ingadozások esetén állami beavatkozási lehetőséget biztosít. Hálás lennék, hogyha erre ki tudna térni, és csak egy példára utalnék. Az én régiómban, ahol évtizedeken át az acélipart állami támogatással segítették, aztán bezárták ezt az üzemet tavaly, leszerelték ezt, Kínába helyezték át a termelést, Európában alig állítanak elő acélt, és rövid időn belül az acél árak meg négyszereződtek. Az európaiak tehát sokkal keményebb cehet kell, hogy kifizessenek az acél esetében. Az élelmiszerek esetében drámai lenne, hogyha ugyanezt történne, hiszen a fogyasztókra ennek a kihatásai sokkal súlyosabbak lennének. Éppen ezért meg kell próbálnunk egy olyan rendszert kitalálni, amely a piachoz orientálódik. Szeretném, hogyha itt a piacot korrigálva lehetne beavatkozni, különösen szélsőséges helyzetekben szükség van politikai beavatkozási lehetőségre. És lenne még egy második kérdésem. Hogyan képzeli el a kompenzációt olyan területeken, ahol nem annyira konkurencia képes a tejtermelés, például a hegyvidékeken, a hátrányokkal küzdő területeken, hogy van-e ezzel kapcsolatban javaslata. És az utolsó kérdésem, én egy olyan szövetkezetben vagyok, tiszteletbeli elnök, amely 100%-ig gazdálkodók birtokában van, és ott a gazdálkodók azt mondják, hogy a piac teljesen máshogyan cselekszik, mint ahogyan várjuk, meg kell szerveznünk az értékesítést, mindig azt kell, hogy megállapítsuk, hogy nem vagyunk egyenrangú partnerei a kereskedelemnek. És itt van egy speciális probléma, mégpedig az, hogy a kereskedelem visszaél velünk gazdálkodókkal, hiszen 30, 60, 90 vagy akár 120 napra kell előfinanszíroznunk ezt az egész üzletet. Például ezen a héten a francia gazdálkod, mezőgazdasági miniszter meghívására Párizsba utazom, és a hús ágazatban is vannak ilyen problémák, azaz, hogy 120 napra fizetik a gazdálkodókat. Tehát nagyon örülnék, Hogyha itt is megfelelő szabályozást lehetne kialakítani, és azt politikai szinten átgondolni, hogy például 30 nap lejártával a kereskedelemnek fizetnie kell a gazdálkodót, hiszen az a gazdálkodók helyzetét jelentős mértékben javítaná a nagy kereskedelemmel szemben, és azt hiszem, hogy itt erőfeszítést kellene tennünk, hogy talán európai szinten egy ilyen szabályozást kialakítsunk. Köszönöm. Grazie Albert. Köszönöm Albert. Anyó képviselő kap szót. Prego, ez anyó. Thank you, Chairman. Uh, I just want to ask us... Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy ha változik a támogatása a tejiparnak, akkor ezt a WTO hogyan veszi? Hogy az intervenciós ár felmegy olyan szintre, amikor már rentábilis a termelés, hát akkor nő a termelés. A WTO mit fog erről mondani? Ön szerint. Grazie, Mr. Köszönöm. Doc képviselő asszony következik. Thank you, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos uh, téma számunkra az áringadozás kérdése Észak-Írországból jövök. A teiparban az áringadozás nagyon jelentősen kihatott a fejleményekre. Észak-Írországban a termelés nagyon kis termeléke kerül a piacra a tejből a többségéből tejpor lesz, ezért az áringadozás a világpiacon nagyon nagy kihatással volt ránk 2007-ben, illetve a pénzügyi válság során. Sok gazda problémával küzd. Ahogy más kollégák, engem is az érdekelne, hogy hogyan akarják felhasználni a piaci eszközöket a spektrum mindkét végén az ár ingadozás ellen. Még valami. A következő, a, a, az ír ipar egy jelentős problémája az árak magas volta, de ennek fő oka az alacsony termelési szint attól tartanak sokan az iparban, hogy a bizottság terméket bocsájt a piacra, és ez majd kihat jelentősen a piacra. Szeretném felhívni a bizottságot, hogy fontolja meg az összes kérdést, ami a az ár emelkedéssel kapcsolatos az utóbbi időben, és ne veszélyeztesse a stabilitást. Köszönöm. Láttenfelder. Felder úr következik. Köszönöm, elnök úr. A, az Európai Parlament eh, állásfoglalásában felszólította az Európai Bizottságot, hogy az folytasson vizsgálatot a szupermarketek árbefolyásolási eh, gyakorlatával kapcsolatban, ugyanis hiába csökkentek a tejfelvásárlási árak, a szupermarketek árai nem csökkentek, a fogyasztók semmit nem profitáltak az árcsökkenésből. Feltételezem, hogy ez nem csupán a tejtermelőknek gond, hanem a tejfeldolgozóknak is gond. Ön az előadásában nem fejtette ki részletesen ezt a kérdést. Szeretném megkérdezni öntől, hogy mi a véleménye, mit kellene tennie az Európai Bizottságnak ezen a területen, és önök hogyan tudnák az Európai Bizottságot segíteni, különösképpen azért, hiszen a szupermarketekkel az ártárgyalások meghatározó részét önök folytatják le, illetve az önök tagszervezetei. Martin Hausling. Martin Hozlin következik. Köszönöm, elnök úr! Miután meghallgattam az előadását, az volt a benyomásom, hogy teljesen rendben van a világ, hiszen azt mondta, hogy a piac rendben van, nincs szükség beavatkozásra, és mindenkinek megfelelő a bevétele. Nem lehet azt mondani, hogy most két-három centtel növekedett a tejára, most minden gazdálkodónak rendben van a jövedelme. hát ez nem így néz ki, a világ nem így néz ki a gazdálkodók oldaláról. Egy konkrét kérdésem lenne, elutasította, hogy több eredet megjelölés legyen, vagy regionális eredet megjelölés. Miért utasítja ezt el? Hiszen a piacon a differenciálódás ez szerint rendeződik, és a vevők akarják a regionális termékeket. Tehát ez szerintem hasznos lenne. Felvetődik a kérdés, hogy az, hogyha az európai tejszabályozás kifut, akkor az ön véleménye szerint kinek kellett venni az irányítás? Hiszen így akkor azt jelenti, hogy minden gazdálkodó annyit tejet termel, mint amennyit akar. Hogyan képzeli el a szabályozást a tejkvóták kifutását követően? És egy utolsó kérdés. Igaz az, hogy a piacon 7 százalékkal kereskedünk, vagy a számadatok már magasabbak ennél. Tudná -e néhány számadatot ezzel kapcsolatban bemutatni? Bene. Grazie Martin. Köszönöm Martin. Luis Capula Santos következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a beszámolóért, amely az imént elhangzott, mert nagyon jól bemutatja az iparág álláspontját. Nekünk azonban minden szempontot meg kell ismernünk, és ez abszolút tiszteletre méltó ez az álláspont, hiszen ez azoknak az érdekeit védi, akik ezt a terméket feldolgozzák ülésünk egy olyan időpontban zajlik, amikor mély válság tapasztalható ebben az ágazatban, és az európai termelők nagy része hatalmas nehézségekkel néz szembe. Mert úgy tűnik, hogy az a modell, amely megfelel az iparágnak, nem felel meg a termelőknek. És egyetlen rendszer sem működhet kiegyensúlyozott módon, ha ebből nem húznak valamennyien hasznot. A kérdésem tehát a következő. Úgy tűnik, hogy az ipar továbbra is liberális logikát követ, melyet a bizottság fogadott el, és amely nagy szakadékot hozott létre az Európai Parlament és a bizottság között, amikor a kap állapotfelméréséről vitáztunk, hiszen nagyon különböző álláspontok vannak itt a parlamenten belül ehhez a szélsőségesen liberális logikához képest. Meghallgattam beszámolóját azt illetően, hogy egy biztonsági hálózatot alakítsunk ki, annak érdekében, hogy a nagy árvolatilitás két szélsőséges pontja ellen küzdeni tudjunk kérdésem, hogy mit szendékozik ezzel tenni. Egy biztonsági hálózatról beszélt, amely beavatkozási mechanizmust jelent, és a termelők végül is belehalnak ebbe az intézkedésbe, hiszen ez történik most éppen és nincsenek megfelelő válaszok erre a súlyos problémára. Szeretném tehát, hogyha jobban pontosítaná, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyek az önvéleménye szerint ezt a liberális koncepciót támogatni tudják, illetve amelyet a politikai döntéshozók elfogadhatnak. Sokkal nagyobb hatáskörünk lesz ebben az ágazatban. Áracs kap szót, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne. Az első kérdésem egy megállapítás. Abból indulok ki, hogy a tejtermelés a jövőben erősebben a piachoz kell, hogy orientálódjon, mint ideig. E, ezzel egyetértek. A második, sok kolléga hasonlóképpen fogalmazta meg az ár ingadozások problémáját, amelyet jelenleg tapasztalhatunk, és piaci ingadozások problémáját. hogyan lehetne megfelelő szerződéses feltételek révén ezeket az áringadozásokat kezelni. Még akkor is, hogyha az ár rossz, a piac piacon többet termelnének a gazdálkodók, és a szerződéses viszonyok révén lehetne szabályozni, mint Németországban. Vagy lehetne egy különböző szerződéses rendszert kialakítani különböző ár ö, szintekkel, amely, amelyen belül a többlet, a felesleg mennyiségeket is kezelni lehetne az alapmennyiségeken felül. A harmadik kérdésem az ön véleménye szerint a jövőben hogyan és hol lehetne a tejkvóták utáni időszakban beavatkozni politikai szinten, és hol nem. Tehát húz egy határt, mely szerint ideig mi alakítjuk a tejpiaci jelenségeket, de ettől kezdve nem, hanem a politika avatkozik be. Köszönöm. Madame Kostinger. Kost, Kostinger asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a beszámolót. Európa nagyon kedvező a tejtermelés számára, nagyon sok olyan hely van, ami viszont hátrányos helyzetben van, mint például a hegyvidéki területek, tehát ezért súlyt kell helyezni arra, hogy ott nagyon sok munkahelyet biztosít ez az ágazat, tehát a jövőben, főleg az ilyen területeken meg kell tartani a versenyképességet. Elmondta beszámolójában, hogy jelenleg nem merítik ki a tejkvótákat? Vannak-e olyan törekvések, mely szerint fel kellene pörgetni a piacokat, és új innovatív termékeket dobnának piacra, talán pontosan ezeken a területeken? Grazie. Köszönöm. José Bové következik. Oui, uh, Monsieur le Président, je... Nos, elnök úr, szeretnék hozzászólni, mégpedig olyan info alapján, amelyet kaptunk egy bizottsági dokumentumtól. Ez egy olyan fejezete is rendelkezik, ahol van egy élelmiszeripari fejezet. A negyedik oldalon az olvasható, hogy az igazi probléma a mezőgazdasági élelmiszeriparnak az, hogy az anyag, alapanyag egyszerűen túl drága ahhoz, hogy versenyképesek legyünk a világpiacon. 2009-ben az alapanyag még mindig túl drága a mezőgazdaság és élelmiszer ipar számára. Még valami, az első 2009 első fél évének a mérleg a Danonnal úgy néz ki, hogy bele van írva nagybetűkkel, hogy a nyeresség az első fél évben ö, annak tudható be, hogy soha ilyen ö, ö, alacsony nem volt az ár. Így sikerült növelni a bevételüket. Teljes az ellentmondás. Egyrészt az ipar alacsony árakat akar, másrészt a parasztok nem tudják fedezni a költségeiket se, és ezért mennek tüntetni. Ellentmondás van nem lesz többé tej Európában, hogyha nem tudják a parasztok fizetni a költségeiket, és ezt ne térítsék meg nekik. Tehát két kérdésem lenne. Az első hangzik most el támogatja azt, hogy a termelésnél hogy a kereslet kínálat arányban legyen, hiszen ez alakítja az árat. Másrészt egyetérte azzal, hogy szakmaközi megállapodások az ipar és a gyártak között olyan szerződések legyenek, hogy az ár alapja a termelési ár legyen. Szeretnék még hozzátenni valamit, egy kis külső megjegyzést a tehentej kérdéséhez. Ez egy plusz információ a kecs, a, ö, a jú tej termelés problémás és most ugyanazt élik meg a jutejtermelők, mint régen a tehintejtermelők. Kérem az itt jelenlévéktől, hogy érjük el hogy segítsük ezt a fontos ágazatot a nehéz helyeken, Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, ugyanazok az intézkedések kellenek, mint a tejnél annak idején, hogy kilépjünk a válságból. Ez egy információ, de el akartam mondani, mert most súlyos válság van. Köszönöm. Bene, Schmidt, c'è la parola. Köszönöm szépen, elnök úr, nem szeretném elismételni, amit mások mondtak, ezért röviden szólok hozzá. Megjönész asszony kérdéseire adott válasz, hogy nagyon érdekelnek. Ennek politikai kihatásai vannak. Egy valamit kiemelnék az e ö, ellene van a kötelező eredet megjelölésnek, címkézésnek. Ez vagyon szolgálja a termelőket. Hát Skódországban éppen ezt akarják a termelők, hogy legyen kötelező eredet megjelölés. A következő napirendi pont éppen az ezzel kapcsolatos Európai Uniós politika. Szeretném megkérdezni, hogy saját szervezetei nevében, a termelők nevében beszéle? Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a összebizottság politikai szempontjából. Grazie, Mrs. Smith. c'è la parola. Köszönöm, Schmidt úr, Hannes úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Bak úr. Úgy véljük, hogy Bak úr az ár ingadozásokra összpontosított, de egyes jellemzőket túlnyomó jellegűnek tart. Tehát nagy változások következtek be, a jövedelem megosztlást illetően az élelmiszerláncban. A termelési árak rendkívüli mértékben növekedtek, a fogyasztói árak új szintén. De aztán csökkentek a nyersanyagok árai, azonban a piaci árak továbbra is változatlanok maradtak. Tehát megláthatjuk, hogy a kereskedelem mennyit kap ebből, és mennyit kap a termelő. És elhangzott, hogy a piac így módon jól működött. De ugyanezen a véleményem van ön azt illetően is, hogy hogyan működik most a piac a feldolgozók és a termelők közde, közreműködésével. Ezt a kérdést szabályozni kell, nem csupán szabályoznunk kell, hanem megállapodásokat is kell kötnünk a másik féllel, azaz a tejtermelőkkel. Csak így módon sikerül kiegyensúlyozni a jövedelmeket az élelmiszerlánc egészén. Hogyan gondolkodnak ennek lehetőségéről? Köszönöm, Olini Jack következik, mondja az elnök. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam kilka... Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy néhány kérdésem, és néhány észrevételt is tennék. Először is szeretnék szélesebb körű vitát hallani a tejszektor problémájáról, hogy ne csak mechanizmusokról és kvótákról beszéljünk, hanem a beruházásokról és a befektetésekről, amelyek történtek az elmúlt néhány évben ebben a szektorban. Mert ez a befektetés volumenben csökkent. Viszont én szeretném, hogyha ez az iparág versenyképesebbé válna. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol az iparágba befektetett pénzek szintjéről, illetve arról, hogy mennyire volt hatékony a befektetés, a beruházás, pozitív hatása volt-e a szektorra összességében, és a szektor a gazdák számára hatékonyabban működik -e ennek eredményeképpen amikor a a legjobban teljesített, sok EU tagállam sokat fordított további termelésre, tehát termelés növelésre. Lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy most válságot élünk. Egyetérte ön ezzel a véleménnyel. Azt is szeretném eh, megkérdezni, hogy bármilyen tanulmányt végeztettek-e önök eh, arra vonatkozóan, hogy milyen eh, típusú segítségre lesz szükségük az elkövetkezendő években. Nem csak export visszatérítésekre gondolok itt, hanem beruházások támogatására a beruházás kofinanszírozhatja az EU, illetve a tagállamok költségvetése is. Most pedig hadd foglalkozzak valami olyasmivel, amit már más kollégák is említettek. 2008 volt a legrosszabb válság év. A cégek összefogtak. Most szeretném tudni, hogy 2009-ben milyen osztalékot fizetnek. Más-e az osztalékok volumenje, és hogy történtek-e befektetések, beruházások, milyen a jövedelmezési szint, és ki kapja a profitot. Köszönöm. Dante. Köszönöm, Dante úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. A tejtermelés nagyon gyakran olyan területeken történik, ahol csak tejet termelnek. Ezért ezt ez politikának számít, a tejtermelés fenntartása nem lehet azt áthelyezni más régiókba, ahol alacsonyabb a bekerülési költség. Mit vár ön az Európai Uniótól? Milyen intézkedésekkel orvosolhatja ezt a helyzetet? A második kérdésem az, hogy nagyon sokáig a tejpor ára szabályozta a piacot, önök nagyon sokat fektetek abba, hogy húsborjak szülessenek, és így kompenzálhassák a tejpiac kiszolgáltatottságát. azonban különböző szerződések kötnek természetesen minden feldolgozott. Mi a helyzet ezen a területen? Luling asszony. Igen. Köszönöm, elnök úr. Mivel az Európai Unióban élünk, és nem a Szovjetunióban, szerintem nehéz lenne rögzíteni a termelői és a fogyasztói kiskereskedelmi árakat Brüsszelből. Úgy gondolom, hogy ebben egyetért mindenkit. Azt állapítom meg, legalábbis az én országomban, hogy ott, ahol termelő szövetkezet létezik, illetve dominál, a luxemburgi nagyhercegségben ez a helyzet, a gazdák, akik a szövetkezetnek szállítanak, több jövedelmet húznak. Azok a német termelők, vagy azok a termelők, akik a luxemburgi szövetkezetből kiléptek és a német tejfeldolgozóknak szállítanak, azt hitték, hogy a szövetkezet nem fog jól működni, nem igazán jártak jól. Azt látják ma, hogy a szövetkezetek jobban fizetik a gazdák munkáját. Persze minden tagállamban szabadon tömörülhetnek a gazdák szövetkezetekbe, de úgy gondolom, hogy ha a szövetkezetet alapít valaki, akkor nagyobb a szava, erősebb a helyzete a piacon. A válság ugye folytatódik, ezért minden eszközt meg kell ragadni, minden piaci eszközt, amit szerencsére megtartottunk, és ebből asszony mindegyiket el akarta törölni, tehát a piac szabályozásban, intervencióban, visszatérítésben azért vannak még eszközök. Szerintem maximálisan fel kell őket használni ebben a helyzetben. És hogyha az árak újra stabilizálódnak ebben a helyzetben, a bizottságnak meg kell állnia, hogy piacra dobja a készleteit mindenképpen várnia kell egy kicsit, hogy ne veszélyeztesse az árak megerősödését, emelkedését. lehetővé kell tenni nemzet és európai szinten is, hogy a gazdák átvészeljék a válságot, a különböző országok a legkülönbözőbb intézkedéseket hozzák, de szerintem leginkább a tej alap 280 milliárdos összegét kell használni. Valójában itt csak egy cseppről van szó a tengerben, de hát egy csepp is jobb a semminél és szerintem a bizottság nézze meg, hogy a fiók mélyén mi van még, mert biztos talál még ott más eszközöket is. Emlékszem, hogy amikor a Galileót megmentettük, nos, a mezőgazdasági költségvetés maradványaiból tettük Szerintem megnézhetnénk most, hogy eh, nincs -e esetleg még egy kis pénz, néhány eh, cent, tehát 600 millióról van szó, ugye, nem sok pénzről, valahol a fiókok mélyén. Ami a kvótákat illeti, hát sajnos a gazdák megosztottak. Most eltöröljük, ne töröljük el, tartsuk meg ezeket a kvótákat. Én nagyon szeretném, hogyha egyet értenének, eh, mert úgy találom, hogy felvetődik a kérdés, hogy nem aberráns-e, hogy el akarjuk törölni a kvótákat egy olyan helyzetben, amilyenben vagyunk. Tudom, hogy a döntés már megszületett, de mindig meg lehet változtatni egy meghozott döntést is, hiszen a helyzet megváltozott a döntés meghozatalának időpontjához képest, szerintem a gazdák többsége a kvóták megtartása mellett van, 2015-ön túl is. Én szerintem ez talán jó megoldás is lenne a jelenlegi helyzetben, mert nem tudjuk, hogy a kvóta eltér, eltörlés milyen hatással járna a gazdaságok fennmaradására nézve és megismétlem, hogy szerintem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fennmaradjon a mezőgazdasági infrastruktúra, nagyon sok ok miatt az Európai Unió minden tagállamában erre van szükség. A közös agrárpolitika hiánya ugyanis sokkal drágább lenne a társadalom számára, mint ennek a politikának a fenntartása. Tisztán kell látni a dolgokat, ugyanis az infrastruktúra megfelelő gazdas, mezőgazdasági infrastruktúra hiánya a különböző régiókban nagyon komoly szociális, gazdasági hatásokkal járna. Szerintem el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan intézkedéseket hozni, mint amilyeneket említettem, és ha lehet, akkor feltétlenül meg kell hozni őket. Köszönöm. Grazie. Grazie. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a felszólalók vitáját. Sáldemoz asszonynal tiéd a szó. Köszönöm. Megpróbálok röviden szólni. Mindenek előtt azt mondanám, hogy egyetértek Luling asszony mondandójának egy részével, ugyanis azt gondolni, hogy Brüsszel meghatározhatja a tejtermékek árát, és ez a jó megoldás. Szerintem ez biztos, hogy nem jó megoldás. Ez csak a gazdák javát szolgálni. Senki nem beszél itt a fogyasztókról. Hogyha Brüsszelben határozzák meg az árakat, akkor az azt jelenti, hogy az adófizetők, az európai adófizetők kétszer kell, hogy megfizessék a tejárát. Először is akkor, amikor a gazdának fizetnek a tejért, aztán pedig akkor, amikor nagyon magas árat fizetnek az üzletben. Lenne egy kérdésem az EDA szervezethez. Mit tesznek önök annak érdekében, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, az árak érthetőbbek legyenek. Mert válságot élünk, és a tej drága a fogyasztó számára, tehát a boltban vásárolt tej fogyasztójára túl magas. Úgyhogy megoldást kellene találni. Mit tehetnek önök annak érdekében, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a fogyasztó számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan határozzák meg a tej árát? Vermez kért még szót, tessék. Köszönöm a beszámolót. Nagyon sok kérdés elhangzott már. Egy érdekelne különösen, az Európai Teipari Szövetség vállaltai elégedettek el struktúrájukkal, és mely struktúrát tartanak optimálisnak. Mi az EDER stratégiája a jövőt, illetően konkrétan? Egy közös irányvonaluk van, vagy minden vállalat sajátot alakított ki? Köszönöm. Elnök. Rendben. Bok úr számos kérdést kapott, számos megjegyzést. Egyesek talán túlmennek a szövetség feladatain, amelyet ön képvisel, tehát nagyon kíváncsian várjuk válaszait. Ön után pedig Rasmussen kérném, hogy ragadja magához a szót, Bok úr kap szót tehát. Yes, uh, thank you for igen, köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre a legjobb tudásom szerint, és előre elnézést kérek, hogyha bármit kihagyok, vagy bármilyen kérdést elfelejtettem volna, mert nagyon sok kérdést tettek fel. Esetleg hadd kezdjem azzal, hogy elmagyarázom, hogy 2003-ban mit csináltunk. A 2003-as kap reform levitte 15-20 százalékkal az intervenciós árat, és ezt az intervenciós árcsökkentést egy kompenzációs díjjal kompenzálták, 3,5 centes volt ez literenként a gazdák számára. A kvóta szisztem, mármint rendszer 2015-ben megszűnik, és az EU-ban nincs többség amellett, hogy ezt meghosszabbítsák. És a félidős helyzetfelmérésnél megállapodás született, hogy fokozatosan növekedni fog a termelés annak érdekében, hogy rugalmas legyen az átmenet. Ez a valóság pillanatnyilag és az EDA, mint Tejipari Szövetség rábólintott mindezekre a döntésekre. Hosszabb távon, figyelembe véve a piaci perspektívákat, hosszabb távú perspektívákat, minden jelentés azt mutatja, hogy hosszabb távon kereslet nagyobb mértékben fog növekedni, mint a termelés a világon. Különösen a nem fejlődő országok esetében. Tehát hosszú távon, globálisan a helyzet egyáltalán nem rossz. Ami az európai termelést illeti, 8-9% exportra kerül harmadik országokba. Volt egy kérdés, hogy mivel kereskednek a világban. Nos, 4-5 át a világ termelésének adják el exportra, a világban exportra. Most Láttuk augusztusban, szeptemberben, hogy a piac mennyire bedöglő, de szerencsére most már emelkednek az árak pillanatnyilag. De tisztességgel meg kell valanunk, hogy továbbra is törékeny ez a piac. Tehát véleményünk szerint az Európai Bizottságnak nem szabad gyorsan felszabadítani a intervenciós készleteket, rázúdítani a piacra, mert akkor megint torzulhatnak az árak. egy piacorientáltabb tejszektor realitásai között, amiről ugye megállapodtunk, az ár ingadozás természetesen inherens alkotó elem lesz, sokkal inkább, mint a korábbiakban volt. Bizonyos mértékig az áringadozás természetes piaci jellemző. Másfelől azonban a szélsőséges ingadozás nem kívánatos, és erről mindenki egyetért. Ugye ebben mindenki egyetért. A nagyon alacsony árak is rosszak, meg a nagyon magasak is, ugyanis a nagyon magas árak magas nyers tejárat jelenthetnek, viszont 2008-ban azt láttuk a magas árakkal, hogy a nem tej alapú versenyképesek, versenytársak, konkurensek egy csomó mindent elhappoltak tőlünk. A fogyasztók ugyanis átálltak nem tej alapú protein, nem tej alapú fehérje fogyasztásra. Úgyhogy a szélsőségesen magas árak is torzíthatják a piaci feltételeket. Egy ilyen ingatag piacon válságkezelési futures, tehát jövőbe mutató üzleteket, forward contractingot használhatunk, de nem fogjuk tudni csökkenteni magát az áringadozást. Igazából csak az áringadozás kockázatait tudjuk enyhíteni az üzleti szereplők számára. És persze ezeket az eszközöket csak önkéntes alapon lehet alkalmazni. De véleményünk szerint, hogyha az EU tej politikáját nézzük 2013 utára nézve, mi úgy gondoljuk, hogy a közintézkedésekkel is csökkenthető az áringadozás. Nekünk az a véleményünk, hogy ahhoz, hogy legyen egy biztonsági háló szint, amikor nagyon alacsonyra csökken az ár. Igen, akkor mi intervencióra gondolunk, intervenciós rendszerben gondolkodunk, a tejpor alapúra, meg persze a közraktározási rendszerekre. Tehát alacsony ár esetén ezt kellene a jövőben is használni. Tehát egyfajta biztonsági védőhálót. Na most, amikor túl magas árak alakulnak ki, akkor úgy gondoljuk, hogy lehet politikai intézkedést használni megint csak stratégiai készletek bevetésével, kezelésével. magas árak esetében a legutolsó kilók, legutolsó tonnák határozzák meg a legmagasabb árat. Ilyen helyzetben az EU bizottság piac kezelés keretében felszabadítana bizonyos készleteket. Tehát stratégiai készletkezelésre lenne szükség. Tehát mi ezt várjuk, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy a jövőben hogyan nézzen ki szerintünk a piac irányítás vagy rendtartás, hogyan lehet stabilizálni a piacot. Másik kérdés a cégek tulajdonlására vonatkozott az EDÁN belül a tejfeldolgozás kb. 50 át szövetkezetek végzik, másik 50 át körülbelül magáncégek, ami a szerződéses viszonyt illeti a tejüzemek és a gazdák között, nos, 50%-át, ahogy említettem, a feldolgozásnak szövetkezetek végzik, nagyon sokféle viszony lehet a tejüzemek és a gazdák között. Lehet futures jellegű szerződéseket kötni. Például hogyha piacorientáltabb feltételek között kell működnünk, amennyiben akkor, akkor az EU-nak olyan jogszabályokat kell hoznia, vagyis, hogy az a kérdés vetődik fel, tolmácsnézést kér, hogy akkor vajon meg kell-e határoznia az EU-nak az árakat, a felvásárlási árakat, meg a szerződéses viszonyokat? Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Aztán kaptunk egy kérdést a VTO-ra vonatkozóan. Úgy tudjuk, hogy most van egy javaslat az asztalon a VTO tárgyalásokon. A legutolsó EU javaslat ezeken a tárgyalásokon a mi plafonunk, a maximum, amit tehetünk úgy gondoljuk, az a véleményünk, hogy az EU már eleget tett, sőt időnként túl sokat is, és most már a többi partnernél van a labda, illetve a többi szektornak kellene megállapodnia. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy igen, mi egy WTO megállapodás mellett vagyunk, ugyanis akarunk, és kell nekünk exportálni. Ugye, mint említettem, a teljes termés mint egy 8-9 százalékát harmadik országokba, és hogyha nem exportáljuk harmadik országokba ezt a mennyiséget, akkor a teljes termelést kell ennyivel csökkentenünk. Az egyik kép képviselő azt mondta, hogy felkérték az Európai Bizottságot, hogy végezzen egy tanulmányt a szupermarketekről, és azt kérdezi ön tőlem, hogy mit gondolok én, vagy mit gondolunk mi az Európai Bizottság esetleges intézkedéséről. Hát őszintén szólva a tejipari cégek között nagyon éles a verseny. A kiskereskedők között is nagyon éles a verseny. És nagyon kemény tárgyalás folyik a kiskereskedők és a tejüzemek között. Ez a helyzet jelenleg. És 2007 után, 2008 után azt mondjuk, azt mondhatjuk, hogy a korábbinál még élesebbé vált a kiskereskedők közötti verseny. De persze az Európai Bizottság megvizsgálhatja a helyzetet, megvizsgálhatja a szerződéseket, a marzsokat, a viszonyt a kiskereskedők és a feldolgozóipar között. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a az iparágnak szüksége van a kiskereskedőkre, a kiskereskedőknek meg szükségük van az iparra. És ebben a helyzetben egyik képviselő mondta, hogy a fogyasztói árak magasak, másfelől a termelői árak csökkennek. Szóval a kérdés az, hogy kinél marad ugye az árrés. Nem feltétlenül a kiskereskedőhöz kerül ez az egész árrés, hogyha felosztjuk, akkor nagyon könnyen kiderülhet, hogy a nagyobb árésből mind a ketten részesültek. Tisztelt elnök úr, Azt nézem itt még, hogy... Ja igen, árak átláthatósága. Elnök úr, mi egyáltalán nem ellenezzük, hogy az árak átláthatóbbá váljanak, akár a gazdaság kapujában, akár az iparágban, a feldolgozás után, akár a polcon az üzletben. nem gondolják, mit gondolnak a nagyobb átláthatóság kinek lenne hasznosabb? A teipar vagy a kiskereskedők számára? Biztos, hogy elfelejtettem néhány kérdést, de egyelőre ennyit válaszolnék, elnök úr. Köszönöm. Bok úr. Rasmussen urat kérem, hogy az Európai Bizottság részéről, hogy reagáljon az elhangzottakra. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvalóan nagyon érdekes ez a ma délutáni vita, mint általában is. Ami az Európai Bizottságot illeti, Én a hozzászólásomat két részre osztanám. Az egyik az első részben a tej termékek piacáról beszélnék, ahogy ma látjuk a helyzetet, a második részben pedig a tejpiac közép- és hosszú távú alakulásáról beszélnék. A tejpiaci árak és a tejpiaci helyzet Európában és a világban javult, sőt azt mondanám drámaian javult az elmúlt egy-két hónapban. Nem hunyhatjuk be természetesen a szemünket, látni kell a tényeket. A tejpor, a sajt, a vaj ára növekedett. És már ideje is volt, <laughs> hogy, így, hogy növekedjenek, de növekedtek olyannyira emelkedtek, hogy természetesen egyáltalán nem támogatjuk intervencióval a közösségi piacot most már. Annyira emelkedtek az árak, hogy a múlt héten minden export visszatérítést csökkentettünk, kivéve a vaj esetében. A többi tejtermék esetében zéróra, nullára csökkentettük. Azt látjuk, hogy a világpiaci ára, hogy egy példát mondja, az új-zélandi piac vezető tejporára újabb 50, 15%-kal növekedett. Tehát nagyon is arra felé haladunk, hogy az árak gyorsan emelkedjenek mindenütt akár csak 2007-ben, amikor emelkedtek szintén az árak. Hogy ez az áremelkedés meddig fog tartani, ezt szerintem senki nem tudja előrejelezni. Sokban függ ez attól a világpiacon, hogy milyenek a termelési perspektívák Ausztráliában, Új-Zélandon, amelyek a fő beszállítói a világpiacnak. az európai közösségen belül. Természetesen van némi késedelem, ugye a fogyasztói árak növekedése és a gazdák által kapott pénzek növekedése között, de a gazdák is többet fognak kapni igen, nagyon alacsony szintről emelkednek az árak most, de senki nem tagadja, de a jelenlegi árak 28-30 cent körül vannak literenként. Úgyhogy ezek körülbelül megfelelnek az áringadozás előtti időszaknak, 2007-2008 előttinek. A 2003-tól 2000 hatig terjedő időszakban az árakon kívül minden rendben volt, nyugodt volt a helyzet. Elég magas az ár? Vagy nem elég magas az ár? Nem az én dolgom ezt itt értékelni. Csak azért vagyok itt, hogy kijelentsem, hogy ö, nem hunyhatjuk le a szemünket. Nem hagyjuk be a szemünket. Ö, komoly fejlődés történt a bizottság nem szabad, hogy ezt megsemmisítse. Azt ezt azért, mert egyesek parlamenti képviselők megkérdőlezzék az intervenciós tevékenységet. A kisztráliket valóban kezelni kell. E tekintetben szeretnék egy információt adni, hogyha még nem kapták meg, a az intervenciós készléteket a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő személyeknek szánt program keretében használták fel. Most mindegy, ez por vagy tej. Ez azonnal rendelkezésre áll. Az új program szerint 50 ezer tonnáról van, volt szó eddig. Az új program szerint csak 2010 májusától lehet ezt kiadni, tehát nem fogjuk a következő fél évben megtenni. Addig van elég idő, hogy megnézzük, hogy a helyzet fenntartható-e, és van lehetőség ezt a mennyiséget a piacra bocsájtani, és ami marad intervenciós készletként az a piacra kerül, de ö, nem ellenőrizetlenül, hanem felelős módon ö, kívánjuk ö, megtenni, ö, ahogy ezt a tanács és az Európai Parlament kéri. Nos, ez a rövid távú rész. A hosszú távú rész, most meghallgattam ö, minden hozzászólás, nagyon releváns intervallások, hozzászólások voltak, bizottság nevében nem vállalhatok kötelezettséget azon felül, amit már is megteszünk. Egy magas szintű csoportot hoztunk létre, amely megvizsgálja azon kérdéseket, fontos kérdéseket, amelyekről itt szó volt. Az első ülését megtartotta, holnap tartja a következő ülését, aktív csoport. Kérjük a fő érintetteket, hogy jöjjenek el holnap, és a bizottságnak, és a tagállamok képviselőinek mondják el a véleményüket, a, mondják el, hogy mi az álláspontjuk, adjanak tanácsot ennek a csoportnak, és amikor a fő érintettekről beszélek, akkor az európai szervezetekről gondolok, spanyol-francia szervezetekre, az EDS beli barátaink is gondolom ott lesznek. Azt hiszem, hogy nagyon jó vita lesz holnap ilyen alapon. Ennek az alapja szerződéses kapcsolatok a termelők és az ipar között talán más szerződéshez kapcsolatok is szóba kerülnek. Ki tudja? Hogyan lehet erősíteni a kapcsolatot a tármelők és más érintettek között, például a kiskereskedelemmel. Ezek fontos kérdések, ezekkel a magaszintű csoport foglalkozni fog. Az átláthatóság kérdése is felmerült ma. Ez is téma lesz holnap. Elemezni fogja a magas szintű csoport. Ez a csoport tehát legalább havonta egyszer fog összeülni, talán kétszer is, ezt a logisztikai lehetőségek határozzák majd meg. Nyilvánvaló, hogy egy jelentést kívánunk elérni. Ez 2010 végére meg kell szülessék. Elnök úr, remélem, hogy megérti, hogy nem tudok kötelezettséget vállalni egyik ponttal kapcsolatban sem a bizottság nevében. Mindenki érdekel, hogy a tagállamokkal, az érintettekkel, nem csak a holnapiakkal, a kiskereskedőkkel, a disztribútorokkal, akikkel decemberben találkozunk, a lehető legtágabb képet, globálisabb képet kapjunk a 2009 végére a tejiparról. Nem hátra akarunk tekinteni, tekinteni hanem előre hogyan lehet megkönnyíteni az utat 2015-ig és azutánra. Köszönöm. Köszönöm, Rasmussen úr, és Buk úrnak is köszönöm valamint valamennyiüknek, a részt vettek ebben a fontos vitában, nem oldattunk meg problémákat, de bizonyosan előre jutottunk, és a jövőben megpróbáljuk majd továbbra is ösztönözni ezen új problémák megoldását, amelyek valószínűleg egyre gyakrabban merülnek majd fel. Nos, e ponton áttérünk a következő napi rendi pontra, a mezőgazdasági termékek kapcsolatos minőségi politika, a követendő stratégia. Carlos Cotta készít saját kézdeményezésű jelentést, már második ízben vitázunk erről a Scott a jelentésről, amely válasz az Európai Bizottság közleményére a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájával kapcsolatban, amely egyre nagyobb érdeklődésre tartott számot a zöld könyvvel kapcsolatos konzultációkat követően is. A jelentéstevő különböző opciókat javasol a minőségpolitika javítása érdekében, így a földrajzi jelzéseket, a kereskedelmi sztenderdeket és a biogazdálkodást, ezen kívül a jelentéstevő az eredet megjelöléssel kapcsolatos címkézést is javasol, amelynek érthetőbbé kell válnia, amely az Európai Bizottság kezdeményezésével is összhangban van ez a javaslat, valamint azt, hogy kiegészítő, fakultatív jellegű megjelöléseket használjunk, mint hegyvidéki termék, alacsony szindioxid kibocsátással járó termék, és a többi. Nos, most minden elkerült, azt kell kitűznünk, hogy meddig lehessen benyújtani a módosító indítványokat a Scotta jelentéshez. Ez a határidő november 16-a lesz, 12 óra. Emlékeztetem önöket, hogy a jelentést a szakbizottság következő ülésén, tehát december 1-én, másodikán kell elfogadnunk. Most megadom a szót Scotta úrnak, aki röviden bemutatja majd jelentésének szövegét. Minden kollégát emlékeztetek még tehát a módosítók benyújtásának határidéjére, amely november 16-a 12 óra, és a Scotta jelentést követően megnyitjuk a vitát. Jelen van az Európai Bizottság képviselője, Kardanier úr, aki szintén szóhoz jut majd. Tiéd tehát a szó. Giancarlo. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! A piacok globalizációjával és a súlyos válsággal, amelyet Európa a mezőgazdasági ágazatban is átér, az egyik válasz erre a válságra éppen a minőségpolitikára való összpontosítás. Úgy vélem, hogy egy jó minőségpolitika az EU részéről növelheti a versenyképességet és a hozzáadott értéket az európai régiók gazdaság számára, akiknek gyakran ez az egyetlen fejlődési lehetőségük, főleg vidéki területen, ahol korlátozottak a termelési lehetőségek. A minőségpolitikának kapcsolódnia kell a modern mezőgazdaság lehetőségeihez is, amely dinamikus, gazdag és diversifikált, mint az európai mezőgazdaság. Így nem csupán magas minőségű mezőgazdasági termékeket tud ez nyújtani, hanem szolgáltatásokat a társadalom számára is. A jelentésemben kiemeltem annak fontosságát, hogy a három ö, jelölési rendszert külön őrizzük meg, hiszen ezek ö, képviselik a regionális területekhez való kapcsolódást, a hagyományokat, a történelmet, az ízet, a kizárólagos tudást, ismereteket, amelyek ránk hagyományozottak az idők során. Úgy vélem, hogy az OM és az OFJ rendszert külön kell megőriznünk, hiszen ezen rendszerek összeolvasztása nem venni tekintetbe a speciális különbségeket és jellemzőket, amik a termékek és az adott földrajzi és termelési területek között fennállnak. A fogyasztók gyakran összekeverik annak a ter- a meg- helyet, ahol a terméket előállították, és azt, ahol előállították az ö, nyersanyagot, mivel nem ismerik az élelmiszerlánc működését. Éppen ezért úgy vélem, hogy csupán a termelési hely kötelező feltüntetése az elsődleges alapanyagok esetében nyújthat valós információkat a fogyasztók számára a megvásárolt termékről hiszen itt egy élelmiszer ciklusról van szó, amely a termék jellemzőit erőteljesen befolyásolja, és az a minőséget és az élelmiszerbiztonságot úgy szintén erősíti. Van még másik két témakör, amelyeket fontosnak tartottam. Ezek az erőteljes oktatási nevelés és tájékoztatási tevékenység a fogyasztók irányában, amelyet az Európai Uniónak kellene végeznie a különböző címkékkel kapcsolatban, illetve a különböző védjegyekkel kapcsolatban. És a nemzetközi regiszterekbe is be kellene foglalni ezeket a védjegyeket, úgy szintén a WTO rendszerébe is be kellene foglalni a földrezi jelzéseket. Mivel ez az első jelentésem, szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a kollégákkal, kollégáknak, akikkel együtt dolgoztunk, elnézést a kiejtésért, Esther Lion George és Tabajdi úr, elnézést, hogyha nem helyesen ejtettem ki a nevüket, de Lavia úrnak is köszönetet mondok, akivel számos alkalommal találkoztunk ezen viták során. Az értékes hozzájárulásuk fontos volt a jelentésem elkészítése során. Köszönöm, elnök úr! Grazie, Scotta. Köszönöm szépen, Scotta úr. Most pedig megnyitjuk a vitát. Erenes Garcia kért szót, akinek meg is adom a szót. Eh, Kösz, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Scotta úrnak köszönetet szeretnék mondani a kiváló együttműködésért, és elmondani, hogy a jelentése legalábbis abban a formában, amelyet nekünk bemutat. Nagyon ö, értelmes észszerű dolgokat mond, ö, csak egyetértelműen tudunk a minőségi logóval. Ez legyen egyszerű, olcsó szerintünk az EU termelői számára, mert nem lehet külföldi termékeket tanúsítványa ellátni, hiszen abban nem lehetünk biztosak. Erre való a logó, mint például a sonkán. Szeretném még, ha fennmaradnának a közösségi kereskedelemi árusításba, bocsátásba, kereskedelmi forgalma való bocsátás szabályai. Még valamit szeretnék mondani. A, az élelmiszer cikk elnevezése is nagyon fontos. Különböztessük meg itt pontosan a dolgokat. A bizottság gyakran beszél arról, hogy a, az eredet megjelést és a földrajzi hely megjelölését egyesítsük. Szerintem ez ártana a terméknek. Skota úr jelentésében a nyersanyag eredetéről van ez fontos. Nem lehet az eredet megjelölést ráerőszakolni az iparra. Több problémát hozna, mint amennyiben segíteni a fogyasztót. Ezért azt hiszem, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lenni, mielőtt új feladatokat rónánk az iparra. Már így is sok feladata van, sok szabálynak kell megfelelnie. Gondolkozunk emiatt újakat erőszakolunk rá. Másrészt pedig ágazatonként kell eljárni. Azt mondanám összegezve, hogy nagyon jól együttműködtünk nem szeretnék visszatérni olyan témákra, amelyekről már szó volt, csak annyit tennék hozzá, hogy ebből a jelentésből véleményem szerint ebben a jelentésben ki kell térni az integrált termelésre, ez egyes közösségi termékek előtérbe helyezését is lehetővé teszi. Ernest Garcia, Köszönöm, Ernest Garcia. Tabajdi Csaba kap szót. A te. Dear colleagues, as a shadow rep- Kedves kollégák, mint árnyék jelentés, a szociális demokraták nevében szeretnék gratulálni Scotta úrnak. Tényleg nagyon jól, gyümölcsözően működtünk együtt. Frakciónk támogatja jelentését. Egyetértünk a jelentés három céljával. Kom, globális rendszer legyen az EU mezőgazdaság minőségrendszerében, másrészt pedig megbízhatóbb információ legyen, és ezzel egy időben egyszerűsít egyszerűsödjék a rendszer. Néha van ellentmondás az egyszerűsítés és a megbízható információ nyújtása között első kérdés a közösségi logóval kapcsolatban. Nos, támogatjuk az EU közösségi logóját. Egyetértünk a jelentéstevő javaslatával, hogy a második EU ne legyen második EU logó. A bizottság azt javasla, hogy vezessük be a második e logót a nem EU termékekre, amelyek megfelelnek az EU szabályoknak. Egyetértek a raportőrrel, hogy ezt ne vezessük. A földrajzi megjelöléssel kapcsolatban pedig egyetértünk a jelentéstevővel. A PDO és a PDJ megkülönböztetése nagyon fontos a régi tagállamok számára, és ezt tiszteletben tartjuk. Egyetértünk a jelenlegi rendszer megtartásával, egyetértünk a jelentéstevő véleményével. Csak egy megjegyzésem lenne. Nagyon érdekes, még Franciaországban is a borfogyasztási kultúra nagyon fejlett. Ott nos a kutatás azt mutatja ki, hogy a PDO pjd e nem tudja megkülönböztetni a fogyasztó. Az EU organikus biológó, nos ez a legutolsó kérdés, és ezt mindenképpen egyesíteni, egységesíteni kell a tagállamok között, ami a hagyományos specializásokat jelenti, egyetértünk a jelentéstevővel, maradjon meg a rendszer. Nem értünk egyet a bizottsággal, amely azt javasolja, hogy töröljük el ezt a rendszert. Annak ellenére, hogy ez egy viszonylag új rendszer, maradjon meg, de legyük, tegyük tisztává a szabályokat a ö, regisztrációnál. A karbondioxiddal kapcsolatban pedig itt némi habozás van, de hát elég, ha opciós megoldás. A személyes véleményem szerint a karbondioxid megjelölése legyen kötelező, de hát kész vagyok a vitára, én inkább a kötelező ö, megjelölésre szavaznék. Végezetül pedig egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy legyen egy globális oktatási kampány Jád úr a látogatása során ezt kidomborította, jobban kell informálni a fogyasztókat. A vonalkódok és a honlapos információ a fogyasztó számára a lehetőséget bővíti, anélkül, hogy az élelmiszerre magára túl sok információt adnénk. A vonalkód és az internetes honlap megbízhatóbb információt tesz lehetőség. Köszönöm szépen. Mille grazie, signore Scotta. Grazie, grazie, eh, Tabaj. Köszönöm, Tabajdi úr. Most Garcia Perez következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Scotta úrnak jelentéséért valamennyien kívánatosnak tartjuk, hogy széles körű egyetértés alakuljon ki ezen szakbizottságon belül a minőségpolitikával kapcsolatban. Kedvezően értékelném mindazt, amit a jelentés elmond a tájékoztatás és a promóció fontosságáról. Jobb lenne a nagyobb nemzetközi védelem, ami a földrajzi jelzéseket illeti, úgy szintén támogatjuk a közösségi logó elképzelését is. Úgy véljük, hogy a termelés diversifikációjának előmozdítása, valamint a termékek jellemzőinek kidomborítása a mezőgazdaságot is segíti, ugyanakkor azt is, hogy az adott lakosság népesség az saját lakóhelyén maradjon, különösen a hátrányokkal küzdő területeken. Ez egy fontos célkitűzés számunkra a minőségpolitika szempontjából is. Kineve, kidomborítanám, hogy ami a forgalmazási láncot illeti, az egyszerűsítés nem mehet a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás kárára, a közösségi jogszabályoknak meg kell felelni a címkézés tárgyában, és minden zűrzavart el kell kerülni, ami az ellenőrzött minőségi elnevezéseket illeti. Van néhány nézetkülönbség a javaslat tartalmával kapcsolatban, de úgy vélem, hogy az eljárás során, amíg eljutunk a jelentés elfogadásáig, egyetért is alakul majd ki közöttünk. Ezt illetően köszönöm. Asszony. Delange. Och, de. Rapportőr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő. Úgy vélem, hogy kiváló a dokumentuma. Egyes pontokat finomítani szeretnék, illetve egyes kijelentéseket erősítenék, különösen ami a hagyományos termékeket illeti. Jó magam, úgy vélem, hogy ez alapvető érték az európai kultúra számára meg kell őriznünk hagyományainkat, és ez véleményem szerint rendkívül fontos. Éppen ezért számunkra, akik meg akarjuk őrizni az élő, a lakott vidéki területeket, falvakat, nos, el kell kerülnünk a káros kihatásokat ezen területekre, amelyekkel rövid távon számolhatunk. És ez egy erős érv amellett, hogy megőrizzük a közös agrárpolitikát, amely őrzi és védi kulturális hagyományainkat. A modern ipar, az élelmiszeripar is manapság informatizált hiszen valamennyi receptet fel lehet lenni könnyedén az interneten. Ezen az alapon fog kialakulni a jövő élelmezés politikája. De az informatikusok nem elegendőek ahhoz, hogy hagyományos módon készítsük el például a kenyeret. Néhány elképzelést is szeretnék javasolni, amelyeket talán széles körben osztanak majd a kollégák. Remélem, hogy a tolmácsok megfelelően tudják majd ezeket fordítani. Bizonyosan jobban, erősebben kell tájékoztatni a fogyasztókat. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, mert bizonyosan számolhatunk a védjegyek és a logók a kockázatával. Nagyon sokféle termelési folyamat van az Európai Unióban, mennyi védjegyről beszélünk egyáltalán ezen vita során? Nézzük meg ezek védjegyek listáját. Ezeket az eljárásokat tehát egyszerűsíteni lehet. A termelők autonóm módon járhatnak el. Az a lényeg, hogy ne csapják be a fogyasztót. Biztosítanunk kell, hogy az, amit a termelő állít, az mindenféleképpen helyes és nem félrevezető hogyha például én virsliket, kolbászokat, vürsztet állítok, állítok elő, és azt jelentem ki, hogy ezek alapanyaga valódi sertéshús, és ezen sertéseket az állatjólét követelményeinek megfelelően tenyésztettem, akkor mindenféleképpen bizonyítanom, tanúsítanom kell, hogy valóban ezeket a sertéseket az állatjólét követelményeinek megfelelően tenyésztettem, tehát ezek a sertések elégedettebbek, mint más sertések. És mindez a védjegyek, a logók sokszorodózódásához, szaporodásához vezet. Vagy nézzük meg a halakat, Mindannyian tudjuk, hogy a halakat nem lehet szárazföldön tenyészteni, hanem megfelelő helyeken történik a haltenyésztés. És ezek a helyek a tengerpartokon vagy a tavakban találhatók. Amikor tenyésztett halat vásárolunk, akkor ezáltal a vadon élő halálományt védjük. Tehát előnyösebb, hogyha tenyésztett halat vásárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy a halállományunkat védjük. Minél több tenyésztett halat fogyasztunk, annál több vadon élő hal lesz. Elnök, köszönöm, Paulson asszony, most Delange képviselő kap szót. Eh, voorzitter, eh, ik a de rapporteur Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani bevezető szavaiért. Nagyon jó ez a jelentés, a legfontosabb, amely jár most a szakbizottságunk foglalkozik, az európai minőségi logó nézem a környezetvédelmi vagy ipari, ipari szakbizottságban ülő kollégákat. Nos, az biztos, hogy ez számunkra a legfontosabb téma, és ezért harcolnunk kell, és meg kell másokat is győznünk itt a parlamentben ennek fontosságáról. Néhány kiegészítő megjegyzés. Ami a kiegészítő adatokat illeti a címkén, őszintén el kell mondanom, hogy itt némi nehézségeim vannak, például a definíciókkal természetesen jobb európai definíciókat találni, például az alacsony széndiokszid kibocsátású termékek esetében, hiszen ez a kezdeményezés Angliában ahol például egy szupermarket már saját logót is kidolgozott ezen alacsony széndiokszid kibocsátású termékek jelölésére. Nos, hogyha minden egyes szupermarket saját logót dolgoz ki, akkor ez semmit nem fog hozni. Európai szintű logóra van szükség az iparággal együttműködésben. Másrésztről azonban van néhány dolog, a melyek egyes tagállamoknak fontosabbak, mint más tagállamoknak. Például, hogyha valaki 6 méterrel a tenger szintje alatt él, nos, azok számára bizonyos mezőgazdasági termelési módok nem annyira jelentősek. Hollandiában az a fontos, hogy például a fogyasztók értesüljenek arról, hogy egy hogy a tej olyan tehenektől származik, amelyeket kint tartanak a legelőn. Ez például egy önkéntes logó lehetne, amelyet engedélyezni lehetne, hogy a tagállam saját maga határozhasson ennek tartalmáról. Hiszen ő tudja, hogy a saját fogyasztói mit várnak, mit tartanak fontosnak, hiszen ismeri a saját mezőgazdaságát. Erről még vitáznunk kell. Talán még néhány egyéb megjegyzés. Egyetértek azzal a mondattal, ahol arról esik szó, hogy a lehető legtöbb információt rendelkezésre kell bocsátani a címkén. Én viszont én úgy vélem, hogy a címke a fogyasztó tájékoztatására szolgál, de ott korlátozott a hely, és éppen ezért a kulcs információkra kell szorítkoznunk. De az egyéb adatokat, például a gazdálkodó illetően az interneten is közé lehet tenni. Tehát nem ke- ott meg lehet nézni akár a borjuk istállóját is a honlapon azt is meg lehet nézni, hogy az illető borjú mikor született, mikor vágták le. Tehát itt sok és más információkról van szó, mint ami egyáltalán a címkére fél. Ami a biogazdálkodást illeti, ezzel még erősebben kell foglalkozni, különösen a harmadik országokból származó biotermékek ellenőrzésével. Hiszen minden az ellenőrzésen múlik hogyha ezek a termékek az EU-n kívülről érkeznek. Sokszor elmondtuk már a bizottságnak, hogy sokkal több forrása lenne szükség az ellenőrzésre és a személyzettel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban még módosítót fogok benyújtani, de nagy vonalakban egyetértek a jelentéstevővel. Grazie, Madame Delange. Adesso... Köszönöm, Delange asszony. Most Lavia kap szót, aztán Dorfman. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok Scotta úrnak ezért a, ehhez a bevezető jelentéshez, amelyel teljes mértékben egyetértek azzal az utalással is, hogy az hogy a javasolt minőség biztosítási rendszerek között különbséget kell tenni. Egyes szempontokat illetően még elmélyíthetjük ezeket a koncepciókat, és jobb definíciót dolgozhatunk ki a bizottság definíciójához képest. Érdekesnek tűnik számomra a kiegészítő jelzések koncepciója, amelyet Erans kolléganő javasolt, például a biogazdálkodás vonatkozásában, amely fontos megkülönböztető elem, amelyet még keveset használnak közösségi szinten. Még inkább kiemelnék néhány szempontot, amelyeket fontosnak tartok. A kommunikáció megjelenése, amelyről sok szó esett, ez számomra nagyon fontos. Van néhány olyan régió, ahol a tudományos kutatások szerint a fogyasztók kétharmada nem ismeri a címkék jelentését a minőségi rendszerek vonatkozásában. Tehát nem lehet a minőségi termékekre alapítani a versenyképességünket, hogyha a fogyasztók nem is értik, hogy ezek a szimbólumok mit jelentenek, és mi ezek tartalma. Tehát azt hiszem, hogy a kommunikációt erősíteni kell, illetve ezt ki kell domborítani a jelentésben. Annak a lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogy a második pillére vonatkozó programok esetében a magángazdálkodók és szövetkezetek számára is lehetséges legyen a strukturális alapokból forrásokat kapni a közösségi védjegyek felhasználására vonatkozóan, hogy egyre több információt tudjanak nyújtani a fogyasztóknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm Giovanni Lavia, Dorfman úr következik, aztán pedig Ajúzo. Köszönöm, elnök úr, ezt a jelentést Scotta úr jelentését jó jelentésnek tartom, és fontosnak a mezőgazdaság jövője szempontjából két dolgot emelnék ki. Már korábban ö, vitáztunk az alapanyagok eredetéről. Ez nem csak az a kérdéssel függ össze, hogy a fogyasztóknak a helyes információt akarjuk nyújtani, hanem főleg azzal, hogy hozzáadott értéket adjunk ennek a termelésnek. Itt a mezőgazdasági szakbizottságban arra is figyelni kell, hogy a hozzáadott érték ne csupán az iparágban, hanem a gazdálkodóknál maradjon. Nagyon sok termék van, például a húsipar területét tekintve, ahol az alapanyag eredetét nem szabályozzuk, és ott a hozzáadott érték csak az iparágnál marad, a gazdálkodó semmit nem profitál ebből, ez egy átlagos termék, amely egyébként is jelen van a piacon. Éppen ezért figyelni kell arra, hogy a gazdálkodó és a mezőgazdaság is profitálhasson ebből a dologból. A második terület, ahol hasonló irányba mutat a megjegyzésem, egy nagyon kényes téma, a ö, kínálat ö, irányítása. Nagyon sok eredet megjelölésnél nincs lehetőség a termelőnek, hogy a kínálatot megfelelően irányítsa a mennyiséget illetően. Itt például a borpiacon már van hasonló szabályozás, vannak területek, ahol remek példák vannak erre, hogy hogyan lehet ezt lebonyolítani, és hogyan lehet egy termékárát magasan tartani, hogyha korlátozások vannak a mennyiségre vonatkozóan, a piacra dobható mennyiségekre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy ezt se lehet figyelmen kívül hagyni. Scottónak még egyszer köszönetet szeretnék mondani ezen megjegyzéseket. Zo e dopo... Ayuso, következik aztán Danten. Muchas gracias, Köszönöm szépen. Tehát először Ayuso asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Szerettem volna köszönetet mondani az előadónak, árnyékjelentéstevőrnek, mindazoknak, akik hozzászóltak. Egy dolgot szeretnék leszögezni ezzel a témával kapcsolatban. Én készítem elő a Környezetvédelmi Bizottság véleményét, és azt akartam mondani, hogy Európában nagyon szigorú minőségi szabályok érvényesek, az élelmiszeripari termékek esetében, és ezek a normák sokkal magasabbak, mint a világban hatályos normák, úgyhogy az európai termék az eleve nagyon nagy presztízst élvez. Fontos az, hogy tudják a fogyasztók, hogy Európában termelték az adott terméket, és európai szabályok szerint. Ugyanis nem ugyanilyen magasak az elvárások másút, és nem is tudjuk persze ellenőrizni, hogy mi történik más országokban. Nem tudjuk ellenőrizni, mert a nemzetközi kereskedelmi szabályok ezt gyakran nem teszik lehetővé. Úgyhogy az különböző európai eh, minőségmegjelölések eh, magasabb minőséget jelentenek a többi termékhez képest, és meg kell őket tartani. A bor esetében nagyon régóta eh, megvan a megjelölés, ezt fenn kell tartani, nem szabad csökkenteni a normákat, levinni a szintet új megnevezések engedélyezésével, mert azzal csökken a termékek és a logók értékei is. Egységes kell, hogy legyen a címkézés, ahogy Herransz kollega is mondta, az integrált termelés esetében is az egész EU-ban ugyanolyan logót kell használni, mindenkinek ugyanazokat a szabályokat kell betartania. És jelezni lehetne azt is, hogy az alapanyagnak mi a származása, mi a régióból ered de csak egyszerű dolgokat szabad, bonyolult dolog nem működik. Köszönöm. Dante asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az előadó színvonalas munkájáért, és azért is, hogy ennyire odafigyelt a különböző javaslatokra. Egy kérdést szeretnék feltenni. A különböző közleményekben, amelyeket az Európai Bizottság szolgálatai, az Európai Biztos tettek, az szerepel, hogy az Európai Bizottság fel akarja tördelni a különböző jóváhagyási eljárásokat a külső piacra irányuló termékek esetében. Ez egy fontos kérdés, ami nem szerepel a jelentésben, szerintem az Európai Parlamentnek ebben nyilatkoznia kell. A különböző jóváhagyási eljárások feltöredezésével szerintem nem érthetünk egyet, egységes eljárásra van szükség a különböző logók esetében. José Bové, aztán McGuinness asszony. José? Először José Bové. Én is köszönetet akartam mondani először is az előadónak, és inkább pontosításokat kérnék, a 6-os, 7-es, 8-as, 16-os és 26-os pontokkal kapcsolatban, hát konkrétan ezekkel kapcsolatban nem vitát akarok most gerjeszteni. Az első kérdés az Európai Uniós minőséggel kapcsolatos. Számomra ellentétben azzal, amit az egyik kollega mondott, én szerintem inkább zavart kelt a dolog, mert nincs egységes európai termelési norma. Ha csak nem döntünk úgy, hogy az összes termelési normát szabályozunk európai szinten, jelenleg ilyen nincs. Úgyhogy ez inkább zavart okoz. A hetes jelentésponttal kapcsolatban a kereskedelmi forgalomba hozatali normákkal kapcsolatban. Itt a standard normáknál maradjunk-e, ára kalibrálás, vagy pedig bővítsük ki a különböző változatokra, amelyeknél már nincs egységesítés, és a biodiverzitást is figyelembe vesszük, tiszteletbe tartjuk az Európai Unióban. Ami a nyolcas pontot illeti, itt az Európai Szabványosítási Bizottságról van szó. Felvetődik a kérdés, hogy vajon ez a legjobb testület ennek a kérdésnek a vitelére. Nem kellene inkább visszatérni az ügynökségekhez, amelyeket jól felügyel a közhatalom. Szerintem ez jobban megfelelne a mi munkák céljának. Végül, ami az értékelési kérdéseket illeti, teljesen egyetértek a OM, OF e különböző besorolásokkal nagyon fontos, hogy ne lehessen csalni olyan termékekkel, amelyek imitálják ezeket. Utolsó kérdés, az eredeti országot fel kell jegyezni, mondja a szöveg. Szerintem ezt jelölni is kéne, mert mint fel kellene tüntetni is a terméken, hogy a fogyasztó pontosan átlássa, hogy honnan jön ez a termék. Köszönöm szépen, Zsozé. Megint ez a szó. Köszönöm szépen, elnök úr röviden szeretném megkérdezni az előadót, hogy foglalkozott-e a catering ágazattal. Nagyon sokat beszélünk a különböző címkékről, de nagyon sok ember egyre inkább éttermekben, meg máshogy étkezik, ahol nagyon kevés információt kap arról, hogy honnan jön az étel, hogyan készül, nem lehet tudni, hogy honnan jön mondjuk a marhahús vagy a protein. Erre konkrétan szeretnék rá kérdezni a jelentéstevőnél. Köszönöm. Chiudiamo gli interventi con Sikereski. Kereszkivel zárjuk a felszólalók sorát, aztán, sorát, aztán a bizottság kap szót. Nagyon rövid kérdésem lenne. Inkább a bizottsághoz talán, mint a jelentés készítője, ez nem is tudom pontosan. Szóval a regisztrációs eljárás miért tart ilyen borzasztó hosszú ideig? Hát időnként három évbe is beletelik. Borzasztó hosszú idő. A másik kérdés. azzal kapcsolatos, hogy milyen segítségnyújtás lehetséges. Hogyan lehet támogatni a kis léptékű termelést? Szerintem ezt meg kellene határoznunk, és pénzt is kellene ráadnunk. Még egy dolog, a megkülönböztetés eh, a nyersanyagok és a nyersanyagok előállítása között. Hát például a szabadon tartott tehenek teje, és a épületben tartott eh, tehenek teje között hogyan lehetne különbséget tenni. Hatékonyság, költségek, mindez felmerül. Persze az íz és a fogyasztójár is függ mindezektől. Érdekes vitát folytattunk. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőnek, Kordani úrnak, és aztán természetesen Scotta úr is szót kap, hogy válaszolhasson a feltett kérdésekre. Tessék, Kordani úr. Merci, Monsieur le Président. Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak azért a kiváló munkáért, amit végzett. És szeretném elmondani, hogy a az Európai Bizottság nagyon örül annak a támogatásnak, amit a közleménye kapott. Különböző összetevőit támogatták ennek a jelentéstervezet, ebben a jelentéstervezetben önök és szeretném önöket tájékoztatni, hogy most egyeztetünk az érintett felekkel a kommunikációról és a következő lépésekről, mert valószínűleg a jövő év végéig jogalkotási javaslattal állunk elő, és az Európai Parlament véleménye az megkerülhetetlen. Szeretnék néhány észrevételt tenni már most, remélem, hogy legalább a kérdések többségére, észrevételek többségére tudok reflektálni. Először is az európai logóval kapcsolatban. Fontos, hogy pontosítsunk egy dolgot. Ez a minőségi, európai minőségi logó több éve képezi vita tárgyát, az Európai Bizottság teljesen nyitottan állt hozzá ez az elképzeléshez, és végül leszámolt ezzel az elképzeléssel a közleményében, ez egyértelmű, az egyik fő oka ennek a döntésnek az volt, hogy az elképzelést az összes érintett fél elvetette a zöld könyves konzultáció során. Konkrétan azért, mert hogyha ez a logó csak azt garantálja, hogy az európai termelési szabályokat betartják, akkor minden olyan importált termék előtt meg kell nyitni, amely ugyanilyen szabályok szerint készül, hogy egyértelmű volt az érintett feleknek a félelme, hogy zavart kelt a fogyasztó számára ez a logó. Ennyi. Szóval a bizottság ennél fogva amellett döntött, hogy a termelés helyének feltüntetése lesz a fő irányvonal, és a önök jelentés tervezete ezt támogatja. Ami az OEM, OFJ minőségi rendszereket illeti, először is a három regiszter fúzionálásával azt akarjuk elérni, hogy egyszerűbb legyen a helyzet, mert egyelőre nagyon sok adatbázis létezik, és nagy a zavar. Úgy tűnik, hogy a rendszert világosabbá, érthetőbbé lehet tenni egy közös jogszabályjal, amiben szerepel mindaz, ami közös, és mindazt megtesszük, ami megtehető, Persze nem az a cél, hogy figyelmen kívül hagyjuk, vagy megpróbáljuk eltüntetni a különböző specifikumokat, jellegzetességeket, például a bor, a töményszesz, vagy más agrártermékek esetében, tehát az ilyen sajátos jelleget egyáltalán nem kérdőjelezzük meg, és számítunk a parlament támogatására, hogy ezt a javaslatot önök is támogatni fogják. Ami az OM-OFJ fúziót illeti, a kommunikációban egyértelműen szerepel, hogy tanulmányozni kell ezt is, talán ezt az opciót is figyelembe vesszük majd. Pillanatnyilag még semmilyen döntés nem született, még messze vagyunk attól, hogy döntés szülessen. Ami a hagyományos termékeket illeti, figyeltem, hallottam, hogy mennyire ragaszkodnak, mennyire támogatják ezt. Most a bizottság is úgy ítéli meg, hogy prioritást akarunk adni ezeknek a termékeknek, és a hagyományos specialitások garanciáinál szerepelnek ezek. Van vagy 20 különböző termék, amit regisztráltak az elmúlt évtizedekben nem kielégítő ez a rendszer, jobb rendszert kell találni a hagyományos termékek promóciójára, és a bizottság elkötelezte magát ez iránt. Végül pedig szeretném felhívni a figyelmüket a kommunikáció utolsó pontjára, ahol a magántanúsítási és nemzeti tanúsítási rendszerekről van szó. Ezek olyan rendszerek, amelyek exponenciálisan terjedtek, gyarapodtak, szaporodtak az elmúlt években, és olyan elvárásokat és többet költségeket jelenthetnek, amelyek a gazdákat sújtják, és ugyanakkor emelhetik a zavar esélyét a fogyasztó számára. Úgyhogy a bizottság úgy ítélte meg, hogy fel kell lépni e kedvezőtlen fejleményekkel szemben, ne, de nem jogszabályjavaslattal, hanem egy iránymutatással, amit az érintett felekkel egyeztetve, különböző ágazatokkal egyeztetve fogunk kialakítani. Végül pedig, ami a regisztrálási eljárást illeti, hogy az egyik konkrét kérdésre is válaszolja, teljes mértékben tisztában vagyunk vele, hogy mennyire lassú az eljárás. Ez részben annak tudható be, hogy nemzeti szinten végzik az első értékelést, aztán európai szinten folytatódik a munka. Erős teljesen törekszünk európai szinten arra, hogy a tagállamtól beérkező kérvényt követően maximum egy éven belül megszülessen a döntés. Ezt, ezt, ezt most már képesek vagyunk tartani. és a bizottságnál igyekszünk felgyorsítani a tanulmány, az elemzés idejét. Persze a beérkezett anyagoktól függünk mi is, és azon is gondoltunk, hogy a nem megfelelő információ esetén el kell utasítani hamarabb a kérvényt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm! Most pedig Giancarlo Scottának adom meg a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. A módosítókat november 16-án 12-ig kell benyújtani és december 1-én a következő szakbizottság ülésen foglalkozunk ezzel. Giancarlo. Köszönöm, eh, Köszönöm szépen. Ez egy olyan jelentés, amely egy vita eredménye, különböző fórumokon zajlott ez a vita. Tehát ez a termék több szerző és kezenyomát is magán viseli, több elképzelés is tartalmaz. Érdekes a minőségi logóval kapcsolatos vita, és az azt a biztonságot ö, nyújtja, amelyet a fogyasztók kapnak az élelmiszereket illetően. Éppen ezért gondoltuk, hogy ez a logó láthatóvá teszi majd a termelőinket, a gazdákat, és a termék minőségét is. Ez a logó azt jelenti majd, hogy ez az adott termék az európai közösségen belül került előállításra jó a promóció, külön promócióval kapcsolatos elképzelés, ez a különböző promóciós lehetőségekkel kapcsolatos elképzelés, amelyet még figyelembe fogunk venni, akár módosító révén is lehet ezt a szövegrészt majd módosítani a jelentésben. A nyolcas pontot illetően, ami az Európai Szabványügyi Bizottságot illeti, más elképzelések is születtek, Végül is mi ezt az álláspontot alakítottuk ki az ügyben, de tagállami szintű hatás, hatóságok kialakítása is egy elképzelés lehetne annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonságot nagyobb mértékben biztosítani tudjuk. Köszönetet mondok, mégpedig szívből jövő köszönetet a kollégáknak, hiszen ezekben az években felfigyeltem arra, hogy a mezőgazdaság irányításában bekövetkezett változások és egyes termelési helyek, zónák elhagyása, amelyeket mi megpróbálunk, megpróbálunk védeni, nos, ez megváltoztatta a táj képét, és gyakran nem ö, javultak a dolgok ezek következtében. Tehát történelmünk, kultúránk, termelési módszerünk megőrizendő, mert csupán úgy, hogy ezt megőrizzük, úgy leszünk képes ellenőrizni azt, hogy már ugye elődeink is kevés kőből és kevés talajból képesek voltak magas minőségű élelmiszert előállítani. Tehát a tájelem, amely akár idegenforgalmi szempontból is fontos lehet a kis rétek termékek, amelyek a hegyvidékünk képét tudják alakítani, a hagyományaink csapódnak le ezekben, és én ezeket nagyon fontosnak tartom. Nos, éppen ezért választottam ezt a jelentést, amelyet most elkészítettem. Köszönöm a támogatást, hogyha vannak még javaslataik, hogy javítsák, ennek a dokumentumnak a minőségét, az együttélésünket, akkor ezt örömmel fogadom, hiszen mi használjuk azt a területet, amelyet örökségül kaptunk, és ezt meg kell őriznünk. Elnök, köszönöm, nagyon jó. Köszönetet mondok Giancarlo Scottának. Azt hiszem, hogy ezeket az érveket figyelembe kell vennünk. Várjuk a módosító indítványokat, és december 1-én a következő szakbizottsági ülésen fogjuk elfogadni ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Áttérünk a napirend utolsó pontjára mezőgazdaságon természeti hátrányokkal küzdő területen. Ez egyfajta speciális állapot felmérés volt. A jelentéstevő most első körben fogja bemutatni a témát, Herbert Dorfman, és aztán egy vitára kerül sor, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést alakíthassunk ki, amely valamennyi szemponttal számot vet, nem csupán azokkal, amelyeket a számvevőszék valamilyen módon már kiemelt, de számot vetünk a szemvevőszék különleges jelentésével. Nyilván a hegyvidékek is részét képezik ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek, amelyről vitáznunk kell. Először Dorfman úrnak adom meg a szót. A bemutatást Zona úr végzi, egy szakértő, aki a jelentéstevővel működött együtt. Tehát Zona asszony kap szót. Allora? Donde sta? Donde sta? Zona. Erba. Hol van? Hol van zona, asszony? Sì, grazie Presidente. Eh, Pronto, grazie. Grazie per la precisione dunque. Eh, Köszönöm a pontosítást. A mezőgazdasági főigazgatóságot képviselem itt az Európai Bizottság részéről, és azt kérték tőlünk, hogy készítsünk beszámolót ezzel a közleménnyel kapcsolatban, amely a hátrányos helyzetű területeknek nyújtott támogatás felülvizsgálatával foglalkozik. Tehát nagyon szívesen működtem együtt a jelentéstevővel, de itt most az Európai Bizottságot képviselem. Az én feladatom tehát, hogy összefoglaljam ezt a közleményt, amelyet áprilisban fogadott el az Európai Bizottság, Két része lesz a beszámolómnak. Az első részben általános áttekintést nyújtok azt illetően, hogy miért volt szükség erre, erre a felülvizsgálatra, és hol tartunk. A második részben pedig a fő elemeket írom le röviden, tehát az új kritériumokat az önek besorolását illetően, és azt, hogy hogyan lehet a támogatást hatékonyabbá tenni. Van egy PowerPoint beszámoló, bemutató, nem tudom, hogy ezt ki lehet-e vetíteni a képernyőkre, én minden esetre haladok előre a beszámolómmal. Hogyha megkapták ezt a beszámolót, akkor a második diapozitívon található a hátrányos helyzetek, helyzettel küzdő területek térképe a jelenlegi helyzetnek megfelelően. Ahogyan tudják, a gazdálkodók részére nyújtott támogatás a hátrányos helyzetű területeken a kap klasszikus eszköze, és 75 óta van hatályban, valamennyi tagállam alkalmazza, noha nem kötelező. A jelenlegi évben a hátrányos helyzetű területek csupán egy típusa iránt érdeklődünk, tehát a köztes zónák iránt, a hegyvidéki vagy a speciális hátrányos helyzetű térségek nem képezik ezen felülvizsgálat tárgyát. Tehát a köztes hátrányos helyzetű térségek a jelenlegi vizsgálat tárgya, és valamennyi tagállamban van ilyen, kivéve Dánia, Málta és Hollandia. Nos, ezek a területek a jelenlegi programozási időszakban, tehát 2007-2013 között állami támogatásban részesülnek, amely meghaladja a 11 milliárd eurót. Tehát 7,6%-a ez az állami kiadásoknak, amelyeket a vidék fejlesztés kap ebben az időszakban. Ez tehát a kiegészítő támogatásokra folytat, fordítódik, a nem hegyvidéki hátrányos helyzetű térségekben, ezek a sárgával jelzett területek, és az EU mezőgazdasági területének 31%-át jelentik a 27 tagállamban. Azok a vállalatok, amelyek támogatást kapnak ezekben a, ezeken a területeken, a gazdálkodók 7%-át képviselik az EU-ban. Most pedig áttérek a következő diapozitívra. Elhangzott, hogy a jelenlegi felülvizsgálatnak világos határai vannak, tehát itt nem új szakpolitikát javaslunk, hanem csupán egy politikai eszközt fejlesztünk tovább, amely már létezik. Ez a vizsgálat a támogatható térségek meghatározására vonatkozik, valamint arra, hogy hogyan lehet jobban orientálni ezeket a támogatásokat, hogy azok hatékonyabbak legyenek. Ahogyan említettem, a hegyvidékekre, illetve a különlegesen hátrányos helyzetű területekre mindez nem vonatkozik. Annak is világosnak kell lennie, hogy a bizottság célkitűzése nem az volt, hogy ezen hátrányos helyzetű térségek területét csökkentse vagy növelje, hanem az, hogy a kijelölésük kritériumai hatékonyabbak és átláthatóbbak legyenek. Nos, hogy megértsük ezen vizsgálat logikáját, ahhoz meg kell vizsgálnunk e, a jelenlegi támogatási rendszer kialakulását. Ez egy olyan rendszer, amely változott az idők során, mint ahogy a kap is egyébként, hogy alkalmazkodjon a társadalom megváltozott szükségleteihez. 75-ben született ez a rendszer, és annak az volt a célja egy részről, hogy a természeti környezetet megőrizze, valamint azt, hogy a lakosság elnéptelenülése ellen hasson a vidéki területen. A szocioökonomiai célkitűzések most már nem jelentősek a támogatások rendszerében. A hangsúlyt ehelyett a mezőgazdasági terület megőrzésére helyezzük, hogy a természeti környezetet megőrizzük, valamint hozzájáruljunk a talaj és a terület fenntartható kezeléséhez. Ez tehát egy változás, amelyet a 2003-as kapreform fényében is vizsgálnunk kell, valamint a vidékfejlesztés stratégiai felülvizsgálata fényében, amely 2007-ben született, mely szerint mindez a kett, a második pilléren belül hajtódik végre, amelynek célja a környezet és a természeti környezet valorizációja. Azt is pontosítani kell, hogy ezen környezeti és területgazdálkodási szempont mellett a hátrányos helyzetű zónáknak nyújtott támogatás nem megkettőzése a környezeti segítségnyújtásnak. Ez ö, mindenképpen megakadályozza az adott mezőgazdasági területek elhagyását, főleg azon területek esetében, ahol nehéz a mezőgazdasági tevékenység folytatása. Ugyanakkor nem fedezi a speciális környezetvédelmi intézkedések költségét, amelyet a gazdálkodó foganatosít. Tehát ez egy köztes pozíció, ami az egységes támogatást illeti, valamint az ö, környezetvédelmi ö, intézkedések között. Áttérek arra az okra, ami miatt ez a vizsgálat jelenleg zajlik. Ezen Európai Bizottság Mm, beszél a speciális állapot felmérésről. Hát mondanám, hogy vannak ö, ö, hiányosságok ö, ezen rendszer végrehajtását illetően, és az Európai Bizottság, a tanács, valamint a szemvevőszék mostanáig egyetértenek a gyengeségek ö, diagnosztizálásában. Tehát ezt a rendszert mindenképpen módosítani kell. A köztes hátrányos helyzetű területeket a múltban egy sormutató alapján határozták meg. Ezek közül egyesek szocioekonomikus jellegűek, például a népsűrűség vagy az átlagos jövedelem, és nem következetesek, ami az modern logikáját illeti ennek a rendszernek. Másodszorban a tagállamok is kialakítottak ilyen kritériumokat ezen zónák meghatározása céljából, és ezek rendkívül komplexek, illetve rendkívül mértékben különböznek egymástól. Jelenleg több mint száz besorolási kritérium létezik, és következésképpen hiányzik az átláthatóság, illetve egyenlőtlen kezelés veszélye merülhet fel, amelyet a szemvőszék is kiemelt. Például a maximális népsűrűség 15 lakostól terjed, 130 lakosig négyzet, négyzetkilométerenként, az egyik esetben Észtország alkalmaz a kritériumot, a másik esetben Németország. És a kifizetés nem mindig ahhoz érkezik meg, aki leginkább rászorulna. Hol is tartunk most ezen jelenségek gyógyításában? Egyes problémákat már megoldottunk, de a legkényesebb kérdés az egyes térségek elhatárolásának kérdése, ez még nem oldódott meg véglegesen. A szemvevőszék azt kérte, hogy mérehatóan vizsgáljuk felül a köztes hátrányos helyzetű területek osztályba sorolását, és a tanács 2005-ben azt kért az Európai Bizottságtól, hogy készítsen elemzést, illetve ilyen javaslatokkal. A bizottság szakértő csoportot hozott létre célból, mely szakértői csoport 8 lehetséges kritériumot határozott meg, hogy ezen zónákat osztályba lehessen sorolni. Itt a az éghajlathoz kapcsolódó, a talajminőséghez, a lejtés és szökhöz kapcsolódó öm, kritériumokról van szó, mely kritériumok technikai szinten le vannak írva a közleményben, és eh, mindezek ezen beszámoló végén is megtalálhatók. Nos, ezen technikai tevékenység alapja egy intenzív konzultáció volt a bizottság, a tagállamok, valamint az érdekelt felek között. Volt egy nyilvános konzultáció is 2007-ben, és több száz találkozó. A jelenleg szükség van arra, hogy a tagállamok adatbázisaikat alkalmazzák annak érdekében, hogy felderítsék, hogy az ilyen kritériumok alapján való zóna besorolásnak milyen kihatásai lennének az adott tagállamban. A mi rendelkezésünkre álló adatok európai szinten nem elég részletesek ehhez. A tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a bizottság rendelkezésére bocsátják a térképeket ezzel a szimulációval, és jelenleg nemzeti szakértőkkel működünk együtt annak érdekében, hogy valamennyi szimuláció januárra elkészüljön, és az Európai Bizottság elkészíthesse hatás tanulmányát, és kidolgozhassa a konkrét javaslatot. Jelenleg a rendelkezésre álló adatok, illetve az eddig végzett elemzések alapján azok az előnyök, amelyeket a nyolc kritériumos rendszernek tulajdonítunk, a következők. Ez egy világos rendszer, amely megbízható tudományos alapra épül, átlátható az egész Európai Unióban, és lefedheti a természeti hátrányokat, amelyek felmerülnek az EU-ban, és egyszerűsítési potenciállal is rendelkezik, hiszen egyetlen kritérium elégséges ahhoz, hogy egy adott zónát hátrányosnak minősítsenek, míg jelenleg több száz ilyen kritérium van. A tagállamok megerősítették, hogy ezek a kritériumok valóban érvényesek, megfelelőek. Tehát meg kell várnunk a tagállamok szimulációit, hogy elkészíthessük a részletesebb hatástanulmányt a nyolc talajjal, illetve éghajlattal összefüggő kritériumon túlmenően van egy elem, amely a közleményben szerepel, az, hogy a támogatás egyes esetekben finomítsuk a hátrányos helyzetű területeken belül. Tehát egyes esetekben például emberi erőfeszítésnek köszönhetően sikerült a természeti hátrányt leküzdeni, tehát jövedelmező mezőgazdaságot lehet működtetni az adott területen. Néhány fotót készítettem az erre vonatkozó példákkal, például a rendkívül asszályos területeken öntözés segítségével lehetséges az intenzív mezőgazdaság. vagy olyan területeken, ahol túlságosan sok a víz, a lecsapolás eszközével lehetség van arra, hogy rendkívül jövedelmező legyen a mezőgazdasági tevékenység. Vannak olyan területek, ahol a talaj rendkívül sovány, nagyon sok a kő, de itt is a megfelelő növénykultúrák kiválasztásával, amelyek évtizedek vagy akár évszázadok alatt alakultak ki, olyan terméket lehet előállítani, amely nagyon jól elhelyezhető a piacon. Tehát a hátrányos helyzetű területek térképe ezeket a területeket nem foglalja magában, mert hogyha ez így lenne, akkor a rendszer teljes hitelessége kerülne veszélybe. Éppen ezért a bizottság szerint nem minden zóna esetében, de egyes zóna eset, zónák esetében szükséges az illető zónák kijelölését finomítani. Az utolsó kérdés a zónák kijelölésének kijelölését követő szakaszra vonatkozik. Miután megszületett a térkép ezekre a hátrányos helyzetű zónákkal, fennáll annak a lehetősége is, hogy a támogatásokat a kedvezményezettek szintjén csatornázzuk, tehát kiválasszuk a megfelelő mezőgazdasági vállalatokat, amelyeknél valóban fennáll a mezőgazdasági termelés abbahagyásának veszélye. Ez nem újdonság, hiszen a tagállamok nagy része már most is ezt a gyakorlatot követi, csupán 7% a gazdálkodóknak kap támogatást a hátrányos helyzetű területeken, de még nincsen általános keret abból a célból, hogy a támogatás, támogathatóság szintjén a mezőgazdasági vállalatok esetében a támogathatóságot meghatározhassuk. Tehát e célból egy közösségi keretet készítünk, hogy a támogatások célzottabbakká váljanak a kedvezményezettek szintjén. A következő szakaszokban megvárjuk 2010 végét a tagállamok részéről a szimulációk elkészültét, hogyha a jövőbeni bizottság megerősít ezt a javaslatot, a jelenlegi bizottsági munkatervben ez egy javaslat, tehát az új kritériumok kidolgozása, amelyet a következő évben kell megtennünk, tehát 2010 év végéig. Nem várhatjuk, hogy a, az új besorolásokat 2014 előtt alkalmazni lehessen. Tehát az új besorolás hatályba lépése egybeesik majd az új rendszer hatályba lépésével. Hogyha az adott terület elveszti hátrányos helyzetű státuszát, Nos, ez csak akkor fog kiderülni, hogyha több információ áll rendelkezésünkre, és akkor lehet majd az esetleges phasing out kérdésével foglalkozni az adott zóna esetében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének, valamint Zóna asszonynak, elnézést kérek ezért a tévedésért, amelyet elkövettem az imént. Tehát elég világos a kép, és rögtön meg is adom a szót Herbert Dorfmannak, aztán következzék a vita. Köszönöm, Helnak úr. Köszönöm ezt a beszámolót, kevés hozzáfűzni valóm van. Zona asszonynal együttműködünk, az elmúlt hetekben együttműködtünk, amikor elkezdtük elkészíteni ezt a jelentést, amelyet majd be fogok mutatni a szakbizottságnak. Elhangzott, és nagyon gyorsan foglalom össze, hogy a javaslat középpontjában az el, hogy új kritériumokat alakítsunk ki a köztes hátrányos helyzetű térségek meghatározása céljából. Nem szocioekonomikus kritériumok már ezek, mint a múltban, hanem a talajjal, illetve az éghajlattal összefüggő jellegű kritériumok. Bizonyosan szükség van majd ezekre a szimulációkra, amelyeket január végére várunk valamennyi tagállamból. Akkor lehet majd csak megvizsgálni, hogy ezek a kritériumok milyen kihatással bírnak a rendszere, mely kritériumok rendkívüli mértékben tudományos jellegűek. Csak néhány kérdést vetnék fel amelyeket ki kell majd emelnünk a jelentésben. Bizonyosan fel kell vetni, hogy ez a nyolc kritérium helyese, elegendő-e, szükséges-e, hogy igazságos, méltányos mértékben lehessen felmérni a helyzetet az egész európai közösségben. Felvetődik a kérdés, hogy a, az Európai Bizottság javaslata szerint a nyolc kritériumból legalább egynek meg kell jelennie az adott terület legalább kétharmadán ahhoz, hogy az adott területet hátrányos helyzetűnek lehet lehessen mit nősíteni. Tehát kérdés, hogy ez a két harmad, ez a 66 százalék, ez túl magas vagy túl alacsony. Felvetődik az a kérdés is, hogy a kumulatív kritériumokat is értékelni kell-e, tehát hogy több hátrányos helyzetet mutató kritérium is jelen van alacsonyabb szinten, és így módon az adott hátrány nagyobbnak minősülne. Tehát szükség van-e arra, hogy különböző hátrányokat kumuláljunk. A bizottság javaslata jelenleg ezt a ezt a kumulatív kritérium lehetőséget nem irányozza elő. Zona asszony elmondta, hogy az éghajlattal, illetve a talajjal összefüggő kritériumok esetében lehetséges nehéz, lehetségesek nehéz viszonyok, de ezek a nehéz viszonyok egyes növénykultúrák számára előnyt jelentenek. Például nézzük meg a szőlőtermelő területeket, vagy az olívaolaj termelő területeket, ahol a talaj szegényes volt, a, a sovány talaj előnytelent az adott termék előállítása szempontjából. Tehát itt a tagállamoknak van felelősség, hogy ezeket a zónákat kizárják a hátrányos helyzetű zónák köréből. És felmerül a phasing out kérdése is, hiszen a zónák újra meghatározása esetében bizonyosan lesznek olyan területek, amelyek kikerülnek ebből a körből, mások újonnan kerülnek hátrányos helyzetüként meghatározásra, amelyek tehát kikerülnek ebből a körből, ott phasing out lehetőségét kell biztosítani, milyen időszakra, hogy az adott zóna megfelelő módon tudjon kilépni ebből a támogatási rendszerből. Két kérdés az időtervel kapcsolatban. Itt a szakbizottságon belül a jelentést december, illetve január hónap során kellene bemutatni, tehát felszólítom valamennyi kollégát, akik érdekeltek ebben a témában, hogy működjenek együtt, és megfelelő legyen az eredmény ennek a jelentésnek. Köszönöm, Dorfman, most pedig Grácia Perez kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottság képviselőinek, köszönöm Dorfman úrnak is aki nagyon érdekes előadást tartott. Hogy nagyon röviden szólaljak fel, csak egy gondról szólnék. Azzal a, azokkal a változással kapcsolatban, amelyek a bizottság közleményében szerepelnek. A gazdasági kritériumok közül között itt szerepelnek a földrajzi körülmények. Nos, itt arról van szó, hogy az EU-ban a nagy kihívás az elvándorlás vidékről, faluról, ha nagyon alacsony a népcsűrűség egyes területeken, az rossz lesz. Nem sikerül letelepíteni, ott tartani az embereket egy adott régióban. Egyre kevesebb a támogatás a fiataloknak, hogy helyben maradjanak. Tehát jól el kell gondolkozni ezen a kérdésem. Meglátjuk, hogy a tagállamok mit javasolnak. Minden esetre Világosan kell látni, hogy a módosításoknak milyen hatása lesz. Annak függvényében, hogy mit tudunk átlátni, és milyen a tagállamoknak a szálláspontja, Majd fogjuk pontosítani a véleményünket. De itt komoly kihívás van. Ez a legkomolyabb kihívás, hogy a lakosság maradjon helyben, illetve a fiatalok, hiszen gyakran el kell menniük adott területről. Ez egy negatív esetleg ez a javaslat. floor. presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy látom, hogy jó lenne elgondolkozni ezeken a kedvezőtlen helyzetű területeken. A ö, kritériumokat pontosítani kellene. Egyetértek azzal a közös céllal, hogy ne hagyják ott szülőföldjöket az ott születettek. Hogyha támogatást ról van szó, akkor lehet kompenzálni a természeti nehézségeket is. Nem tudom, hogy ezt sikerült -e jól felmérni. Természetesen egyetértünk egyes pontokban. De világos, hogy milyen hatásokkal bír az ilyen ö, határozat, e, hiszen ezek köztes ö, kategóriát képviselnek a kedvezőtlen adottságú területek ö, között. Ahogy Garcia asszony mondta, figyelembe kell venni, hogy nincsen más termelési alternatíva ezeken a területeken. El fog néptelenni az ilyen vidék. Éppen ezt érjük el, ezt nem szeretnénk. Nem csak természeti, hanem ilyen demográfiai nehézség is lesz. Akkor az objektív szocio szociális és gazdasági kritériumot nem szabad ilyen formán meghagyni. Más kritériumot kell megfogalmazni, a biofizikai kritériumokat. 66% az kevés, vagy csak ez a kérdés merült fel. 66%-ot érint a területekből a biofizikai kritérium. Szerintünk ez sok, ez túlzott mérték. Más kérdés is foglalkoztat engem, mégpedig nagyon az, hogy kizárjuk a listáról azokat a zónákat, amelyek technikai támogatással oldották meg a problémát. Aki megpróbált kilábalni a rossz helyzetből, akinek sikerült, és amikor éppen sikerül ez nagy erőfeszítések árán, akkor nem lehet megfizettetni velük ezt a sikert nem lehet hátrányos helyzetbe hozni éppen azokat a zónákat, ahol erőfeszítések történtek. Ráadásul óriási költséget kell és akkor már nem is jogosultak semmire. Nos, azt hiszem, hogy nem lehet a hegyi vidékeket, a hegyvidékeket, és a perrem vidékeket, a szigeteket kihagyni. Természetesen ezekre külön specifikus bánásmód kell vonatkozik, de nem szabad kizárni az átmeneti kategóriából. Például beszéljünk a vízről. Nem csak távoliak, hanem vízprobléma is van folyamatosan vagy víz vízproblémákkal küzdenek. Köszönöm, Albert Dess szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Dorfman úrnak, hogy ezt a kényes témát feldolgozza, és nagyon nehéz vitelkedében nézünk, amíg észszerű megoldásokat találunk majd. A bizottságnak mondanám, hogy intenzíven együtt kell működnünk, hogy olyan megoldást találjunk, ami aztán elfogadható lesz. Én bajor vagyok, és a hegyvidéki területen, vagy a középhegységekben szinte valamennyi magasabban fekvő terület domborzati viszony adott Bajorországban. És az eddigi támogatásnak nagyon áldásos hatása volt a hátrányos területeken, és csak hatása volt mindennek az adófizetőkre. El lehetett érni, hogy továbbra is műveljék ezeket a területeket, és éppen ezért meg kell kísérelnünk, hogy egyszerűbb rendszert alakítsunk ki. Nem lehet a nagyobb igazságosság ürügye alatt még több bürokráciát teremteni. Ezen kell dolgoznunk, hogy egy olyan rendszert alakítunk ki, akár egy szeszpontos rendszert is el tudnék képzelni, ahol is a kritériumokat felhasználjuk, ahol 100 pont teljesül, akkor 100%-os komp kompenzáció van, ahol 20 pont teljesről csak 20%-os, de az lenne a cél, hogy Európában mindenhol megőrződjék a mezőgazdaság, és remélem, hogy ez ebben valamennyünknek érdeke van, hogy EU forrásokkal és társ finanszírozás révén a tagállamok részéről megtaláljuk azt a rendszert, amelyel a gazdálkodó a hegyvidékeken, illetve a hátrányokkal küzdő területeken az éles verseny körülményei között is továbbra is mezőgazdasági tevékenységet tudjon folytatni. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Smith úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy késtem. De hát az, ebben az épületben két helyen kéne lenni egyszerre. A bizottsági prezentáció közepén érkeztem de hát közelről figyelem ezt a témát. Skóciából jövök, ahol vannak gyéren lakott területek, illetve sok a sziget. Azt hiszem, hogy nagyon is oda kell figyeljük, figyeljünk. A jelentéstevő úgy tűnik, hogy véleményeket figyelembe is veszi. De gondjaim vannak a szociogazdasági, társadalmi gazdasági kritériumoknak a törlésével. Ez az Európai Unió olyan területeit támogatná, ahol nem lenne mezőgazdaság, ahol alul népesedett lenne a terület. Ezek peremvidékek. Ne felejtsük el, hogy nem teljes megújítását akarjuk ennek a politikának, ahol megfelelően használták, megfelelően hajtották végre, betartották, ott jól működött. Van, aki ezt nem megfelelően használta az LFA, az LFA támogatás azokat a területeket támogatja, ahol természeti kezvezőtlen kedvezőtlen adottság van. Elképzelhető a win-win helyzet a kedvezőtlen helyzetű területek számára. Köszönöm. Smith, José, a te. José. Igen, azt hiszem, hogy fontos pillanat ez, és szerintem fontos, hogy újra vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Nagyon sok gazdaság esetében ezeket a támogatásokat kiegészítésnek tekintik. És mindenfajta földrajzi átsorolás természetesen azoknak a személyeknek a nevét is módosítja, akik ilyen támogatásban részesülhetnek. Ki fogja azt a döntést felvállalni, hogy csökkenti a területeket, és majd elmagyarázni az embereknek, amikor csökken a termelés, hogy miről is van szó. Hm, szóval ezzel kapcsolatban szerintem valamit itt még nem vettünk figyelembe Vannak olyan területek, ahol mondjuk például nincsen víz, és ezért nagyon nehéz termelni. Van olyan terület, ahol nagyon sok talajvizet felhasználtak a kukorica öntözésére, de vannak olyan területek, ahol nincs megfelelő talajvízkészlet. Vannak olyan területek, amelyek hátrányos helyzetűvé válnak tehát hadd javasoljam, hogy bizonyos területeken a támogatás mezőgazdasági gyakorlathoz legyen kötve, hogy úgy lehessen csak művelni a földet, hogy tiszteletben tartjuk a bioklimatikus feltételeket, a talajminőséget megőrizzük. Tehát az lenne jó, hogy bizonyos területeken csak akkor kaphassanak támogatást, hogyha megfelelő kritériumokat be is tartják a termelésnél. Szóval Luis Capola Santos zárja felszólalók sorát. Eh, no é manifestamente a hora para Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ma este már nem tudunk ható vitát kezdeni. Minden esetre eh, a téma minnyájunkat érint. Az Európai Unióban kettős támogatási rendszer van, van az egységes kifizetési rendszer, ez a legelőnyösebb területeket díjazza. Történelmi okoknál fogva még nagyon termelékeny területekre ment ez a pénz. Aztán vannak olyan hátrányos helyzetű területek, akiknek ezért adunk pénzt, csak sokkal kevesebbet. Hm, erről a vitáról ambíciózusabban kellene tárgyalnunk. Fontos lenne, hogy egy új modell kialakuljon a mezőgazdasági politikában, és ebben a modellben ezek a támogatások meg kell, hogy jelenjenek megint. Szerintem a problémának csak erről a részéről vitát folytatni azzal az eredménnyel jár, hogy fenntartjuk ezt a modellt, ami jelenleg nem jól működik. Szerintem ahhoz, hogy változzanak a dolgok, mindenen változtatni kell. Szerintem ezek a módosításokat, amelyeket ez a tanulmány javasol, kiválóak, de úgy kell őket használnunk, hogy egy új modellen gondolkozunk, egy olyan modellen, ami egyetlen pilléren alapul, ahol egyértelműek a kritériumok, a támogatás odaítélésénél, a produktív területeken, meg a hátrányos helyzetű területeken egyaránt. Fontos ez a pillanat most a nagy vita előzményeként, de egy sokkal globálisabb vitát kell majd lefolytatnunk egy átfogó modellváltásról, el kell mélyíteni, ö, ö, az egész gondolkodás, nem elég itt-ott módosításokat eszközölni a jelenlegi modellen. Köszönöm szépen a tanulmányt, köszönöm a bizottság részvételét. Szerintem ez jó előkészület egy jövőbeli sokkal szélesebb körű vitára. Grazie Luis. Köszönöm Luis. Most az Európai Bizottság képviselője Josephine Loritz Hoffman asszony kért szót, meg is adom neki a szót, tessék. Thank you, Chairman. So I will try to shortly um, give answers to the questions you have asked. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd uh, próbáljak meg válaszolni a feltett kérdésekre. Először is, mi nem hisszük el, hogy ez a folyamat a közbülső, közepesen hátrányos helyzetű területekről szól tehát a nem hegyi, meg nem különlegesen hátrányos helyzetű területekről. Ez a felülvizsgálati folyamat, amely a területek meghatározásáról szól, csak az ilyen közepes besorolású területekre vonatkozhatna a hegyi területek és a specifikusan korlátozott vagy kedvedetlen adottságú területek, például szigetek, stb. meghatározása nem jelent nehézséget. Tehát sokkal homogénebb kritériumok alapján lehet meghatározni ezeket a területeket. Tehát véleményünk szerint, erről most nem kell vitát folytatni, a mi véleményünk szerint a hegyi területeket megfelelően alkalmazhatjuk, hiszen meghatározhatóak a magasság, felenti magasság és a meredekség alapján ami a gazdasági kritériumokat illeti. A vidéki falusi területek szoció gazdasági körülményei jelentik a fő szempontot az egész vidékfejlesztési politikában. Mint tudják, a vidékfejlesztés politikában körülbelül 40 különböző intézkedés van, és egy csomó foglalkozik az ilyen hátrányos helyzetű területekkel, de úgy gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetű területekre vonatkozó intézkedés nem az az intézkedés, amivel az elnéptelenedés ellen felvehetjük a küzdelmet. Úgy gondoljuk, hogy itt a gazdák támogatásáról van szó, hogy a mezőgazdálkodást és a föld kezelést fenntartsák a természetileg általános adosságú törékeny, veszélyeztetett területeken. Tehát itt a gazdálkodás fenntartásáért fizetjük a gazdákat, illetve azért fizetjük őket, mert ilyen helyeken nehezebb gazdálkodni. De a mezőgazdaság fenntartása ezeken a területeken, mint tudják, nem biztosítja azt, hogy életképesek legyenek ezek a ö, körzetek vagy területek. Ahhoz ugye ö, foglalkoztatásra, infrastruktúrára van szükség, ahogy ez el is hangzott a fiatalok esetében, hogy itt maradjanak, az idősek esetében is, hogy minőségi életvitelt folytathassanak, hogy ne legyen muszáj városokba költözniük és elhagyni a területet. De úgy gondoljuk, hogy az LFA támogatási eszközt arra kell használni, amire szól, vagyis a gazdálkodás és a föld kezelés fenntartására, ami a szociogazdasági helyzetet illeti, ahhoz ezen túlmenő más intézkedésekre van szükség. Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, élelmiszeripar, stb. Mindenféle más intézkedésekre ahhoz, hogy életképesek maradjanak ezek a régiók. Hát ez egy elég szakmai megközelítés, elnézést, hogyha időnként kicsit nehéz rögtön megérteni a szakmai vonatkozásokat, de az egyik dolog, ami a legjobban érdekel bennünket, az az lenne, hogy végeredményben egyszerűsödjön a rendszer, ne legyen ilyen bonyolult. De persze láthatták, hogy a valóság mégis finom hangolás szükségeltet, nem lehet egyszerűen bizonyos jelzőszámokat használni a területek meghatározására, besorolására. Tehát az a rendszer, ami kialakult a kutatóintézetnél, a nyolc biofizikai kritérium alapján alakult ki, ez egy jó rendszer, de ki kell zárni azokat a területeket, ahol már nincs hátrányos hely, mert már van öntözés mondjuk, és produktívabb, termelékenyebb a mezőgazdálkodás. Ilyen helyeken nem szabad LFA támogatást fizetni, olyan területekre kell koncentrálni ezt a támogatást, amelyek nem tudtak megbirkózni a kedvezőtlen adottságokkal, továbbra is nehézségeik vannak. olyan helyekre kell költeni, ahol kedvezetlenebbek az adottságok, mint általában. Ami a kritériumok kumulálását illeti, én csak szeretnék rámutatni, hogy három különböző jellegű nehézsége is lehet mondjuk egy gazdának egy régióban, és a mezőgazdasági területek esetében ha három nehézség kumulálódik, akkor az már elefának számít. Lehet, hogy különböző ö, mutatók adják ki ezt a kedvezőtlen helyzetet. De nehéz persze megmondani, hogy 50%-ban az egyik handicap, a másik a 40%-ban, a harmadik pedig 10%-ban teszi ki az én nehézségeimet. Ez egy tudományos kérdés, Ugye pillanatnyilag itt tartunk, hogy egy bizonyos szint után számít hátrányosnak egy helyzet. Folyik az egyeztetés a tagállamokkal, meg önökkel is, és még van egy pár nyitott kérdés. Pontosításra van szükség, illetve arra, hogy továbbfejlesszük azt, ami rendelkezésre áll a tagállamoknak is kell próbálniuk a jelenlegi eredményeket. Köszönöm. Köszönetet mondunk valamennyi felszólalónak, természetesen az Európai Bizottság képviselőjének is. Ez egy nagyon érdekes és nagyon gazdag, saját kezdeményezésű jelentés lesz. Minden jót kívánunk Herbert Dorfmannnak ehhez a munkához. A szakbizottsági ülést ezennel berekeztem, holnap délelőtt 10 órakor találkozunk, a koordinátoroktól viszont azt kérem, hogy 9-kor jelen